Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ordre du jour. Megnyitjuk eh, a munkánkat, a napi rendet jóvá hagyhatjuk, amennyiben nincsen ellenvetés. Dominik, ellenvetésed van, akkor rajta légy szíves. Tisztelt elnök asszony, Elnezem a legutolsó ülésnek a jegyzőkönyvének a tartalmát, amely Madame la Présidentnak szólítja önt, így módon egyeztetve a főnevet és a melléknevet. Hello, Mármint engem saját magamat mondja Rike úr, nem az elnök asszonyt, hanem Rike urat, helyesbít a tolmács, észrevettük, és akkor felfigyeltünk erre az észrevételre, mondja az elnök, és ki fogjuk javítani ezt a hibát. és valóban nyugtázzuk azt, hogy nem kívánja, hogy önt Madame la Présidentnak szólítsák. Folytassuk. Akkor a 2018. február 1-i jegyzőkönyvet jóvá hagyhatjuk, amennyiben nincsen ellenvetés, nincsen közlemény az elnök részéről, és egyből kezdjük az eszmecserét az európai koordinátorokkal a TNT-nek a, TNT-nek a keretében. Négy éve indult a megvalósítást a jelenlegi érvényben lévő rendeletnek a végrehajtása, a TEN-T végrehajtása, és előkészítjük a 2020-as fejleményeket, és úgy vélem, hogy célszerű lehet, hogyha most egy átfogó nézettel átnézzük, hogy hogy is tartunk ebben a kérdéskörben a hálózattal Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb mozzanata a tének, és pontosan arról van szó, hogy az európai koordinátorok arra hivatottak, hogy koordinálják a központi, illetve a törzshálózatnak az előre fejlődését, előrelépését, és a következő szakaszokra is felkészítsenek, még mielőtt a jelenlegi megbizatásuk a európai koordinátoroknak véget nem érne. A mai eszpecserének a célja pedig az, hogy átbeszéljük, megvitassuk azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk még abban a kilenc folyosóban, folyosón, amely alkotja a törzs hálózatot, és ezen kívül foglalkozni fogunk az Európai Vasúti Forgalom Irányítási Rendszerrel, az ER TMS-szel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok minden fog majd elhangzani, nem csak a folyosokkal kapcsolatosan, hanem a transferzális kérdésekkel kapcsolatosan, gondolok itt a, mobil, a modalitásra, gondolok itt a szénmentesítésre, és gondolok a pénzügyi forrásoknak a mozgósítási téma köreire is. Ezen kívül vannak az egyéb finanszírozási források, illetve szükségletek, igények, amelyeket időben kellene végrehajtani azért, hogy a prioritásoknak eleget tudunk tenni, és így módon tudjuk előkészíteni egyben a következő több éves pénzügyi keretet. Kedves kollégák, kedves szabizottsági tagok, üdvözlök mindenkit, illetve üdvözlök nem csak a korridor, hanem a koordinátorokat, nem csak a folyosó, hanem a, a koordinátorokat, az európai koordinátorokat, már nem is kell szinte bemutatnom őket, Gross úr itt van, és hát üdvözlöm, ő a az Orient Ismet koridornak a koordinátora. Itt van mellettem Carlo Secchi, őt is üdvözlöm, ő az Atlanti óceáni folyosónak a koordinátora. Catherine Todd, már meg is kell bemutatni, annyira közismert, ő pedig a North Sea Baltic Corridornak a koordinátora. Üdvözlöm Kurt Bodeviket is, ő ki a, aki a Baltic Adriatic Corridornak a felelőse. Itt van, ott van, illetve ott ül Balázs Péter úr, üdvözlöm. Balázs Péter urat, ő a North Sea Mediterranean Corridornak, tehát az északi tenger és a ö, mediterrán övezetnek a koordinátorja. Itt van közöttünk Brian, Brian Simpson. Hogy van? Jól van. Hát nagyon örülök ennek, és jelzem, hogy ön a Motorways of the Sea, a tengeri autó pályák, autószrádáknak a koordinátára, és hát nagy öröm a számomra, hogy korábban ön volt a TRAN szakbizottságunknak az elnöke, az elődökkel mindig egy öröm találkozni, és itt van Carla Pejsz asszony is, és őt is üdvözlök, ő a Rajna, ön a Rajna, Duna koordinátor, és jöjjön most Karel Vink úr, aki az ERTMS-nek a felelőse, tehát a ö, Európai Vasúti Forgalom Irányítási Rendszernek a felelőse így módon. És aztán van Pavel Wojciechowski úr is, nagyon óvatosan próbáltam kiejteni, mondja az elnök asszony, ön a Rajna Alp Alpok folyosónak a koordinátora. Mindenkit üdvözlök ezen eszmecsere keretében, és úgy gondolom, hogy az eszmecseré szón van a hangsúly. Gyakorlatilag önt, tisztelt Bocserkovszki úr, szinte minden héten a körünkben láthatjuk, persze egyéb témákban. A skandináv és földközi tenger koordinátor térnek, illetve folyosónak a koordinátora nem lehet körünkben, Brinkoszt urat Balázs Péter úr és Voszkevszki úr fogja képviselni. Köszönetet mondok tehát most mindenkinek, hogy eljött az ülésünkre, és szeretném is egyből jelezni, hogy két részben fogunk eljárni. Mindegyik ö, panel keretében meghallgatjuk az európai illetékes koordinátorokat, illetve az egyedi kérdéseket, tematikus kérdéseket fogjuk megvizsgálni, és mindegyik panel után vitát nyitunk önökkel, tisztelt képviselők, és koordinátor, hölgyek és urak, én önöket arra kérem, hogy kiki vezesse fel a saját témáját. Tudom, nagyon nehéz feladatnak teszem ki önöket, mégis eleget kell, hogy tegyenek öt percben annak, hogy elmondják a saját magukat a fontosnak tartott dolgokat. Kérem, nagyon szigorúan tartsák be az időkeretet, ez nagyon fontos, és már egyből meg is nyitom az eszmecserét, az első nagy témakör pedig nem más, mint a közlekedési infrastruktúráknak a finanszírozása az európai projekteknek a keretében. Egyből megadom a szót Szeki úrnak és Böldevik úrnak tudom, hogy együttesen 5 percet rendelkeznek, és ez nehéz feladat. Nagyon szépen köszönöm, ennök asszony. Tisztelt képviselők, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között. Az első előadásunk Bodevi kollégámmal azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk önöknek az előrehaladási jelentést az úgynevezett CBS jelentésről, amely két évvel ezelőtt készült, készült. A 2014. szeptemberi felkérés után az informális közlekedési tanács után, amely Milánóban volt. Ez a jelentés mindenki számára hozzáférhető. Ugyanolyan módon került szerkesztése, mint az előző jelentés, különböző ajánlásokat fogalmazunk meg, és ezek fényében így könnyebben olvasható, és könnyebben fel lehet ismerni, hogy milyen előrelépések történtek a két évvel ezelőtti helyzethez képest. Úgy gondoltuk, hogy rendkívül fontos ez a téma, hogyan lehet jobban bevonni különböző nem állami tőkeforrásokat figyelembe véve azt a tényt, hogy egyre kevesebb az állami erőforrás, és közben az igényeink pedig egyre növekednek. Mi foglalkozunk azon akadályokkal, amelyek miatt nem megfelelő a nem állami tőkerészesedés, és ezért nem elég könnyű a magán pénzügyi támogatást bevonni. A két évvel korábbi módszerünk után megpróbáltuk felmérni, hogy mi az, amit sikerült elérni, elég sok mindent sikerült elérni, és mi az, amit még egyelőre nem sikerült megoldani. És foglalkozunk az új problémákkal is, amelyek azóta jelentek meg. Ennek következtében tehát elkészítettük az előrehaladási jelentést, és engedjék meg, hogy kollégámmal barátommal, Budevik professzorral bemutassuk most önöknek, hogy az elmúlt két évben mi történt. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy több ajánlásunkat figyelembe vették, és több politikai döntést pedig jó irányba sikerült elmozdítani. Az Európai Bizottság például felállított egy egyablakos rendszert, egy one-stop shopot a fontos európai projektekre, és javított a technikai segítségnyújtás rendszerén, amelyet a Jaspers nyújtja, és általában véve pedig az Európai Beruházási Tanácsadási Testület. Közben a szabályokat is felülvizsgálták, próbálják azokat egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. Ennek fényében ami az általános szabályozási blokkot illeti, ezen belül a közlekedési projektekre vonatkozóan nagyon nagy előlépés jelent mindez a TENTÉ projektek szempontjából. Fontos eredményeket sikerült elérni a pénzügyi piacok tekintetében is. A Solvency 2-es felülvizsgálatával, és folynak a tárgyalások a Bázel 3-ról, így próbáljuk a pénzügyi támogatást bevonni a hosszú távú befektetők és általában a bankok részéről. Ezen túlmenően nagy örömmel láthatjuk azt is, hogy az, azon felkérésünk, hogy a PPP rendszert tudjuk terjeszteni, meghallgatásra kerültek, hiszen ezt figyelembe vették az iránymutatásokban. Ami a pénzügyi innovációt illeti, az első blending sorozat elindult, és különböző specifikus támogatás ötvözési rendszereket sikerült kialakítani a SZEF rendelet felülvizsgálatával. Ezen felülvizsgálatok folynak, de ez egy hosszú útnak csak az első lépése. Tovább kell lépnünk és mozgosítanunk kell a beruházást a közlekedési infrastruktúrákba. Erre koncentrál a mi előrehaladási jelentésünk a fő célja, célokat fogalmaztuk meg. Meg kell erősíteni a projekt minőségeit, a projektek minőségét, és ez nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy bevonthassuk a privát befektetőket a főbb infrastruktúrális projektekbe. Majdnem 3000 projekt van, nagyon nagy a pénzügyi igény, körülbelül 500 milliárd euró 2031-től és 2030-tól csak a törzshálózat végrehajtásáról beszélünk. Ezen kívül további lépésekre van szükség a, szükség a kisebb projektekkel kapcsolatban, amelyeknek nagyobb az igazgatási költségük. A különböző finanszírozási módszereket kell kialakítani, és kiegészítő pénzügyi erőforrásokat kell létrehozni, például standard végrehajtással, a szennyező fizet elvének alkalmazásával, és folytatni kell az euró matrica felülvizsgálatát. Ezen kívül a pozitív externalitásokat kell internalizálni a projektek pénzügyi értékelésében. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy más forrásokat és más utakat is fel kell mérni, például az ETS rendszerét is meg kell vizsgálnunk, és általában véve azt szeretnénk még elmondani, hogy az egyszerűsített pénzügyi rendelet, amennyiben azt elfogadják, valóban javíthat azon, hogy a tagállamnak milyen hatásuk van az európai eszköz felhasználására. Most pedig átadnám a szót Bodevi kollégának, azért, hogy egészítse ki ezen előadásomat. Tisztelt elnök asszony, Deli elnökasszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szeki professzor úr már bemutatta önöknek az előrelépési, előrehaladási jelentést, és néhány ajánlást ki is emelt. Én most két ajánlásunkra szeretnék koncentrálni. Ezek rendkívül fontosak számunkra. Kapcsolódnak ahhoz, hogy hogyan lehet leegyszerűsíteni a közbeszerzési és engedélyezési eljárásokat. Az én folyosommal kapcsolatban nyolc kritikus határátkelési szekció van. Az egyik egy közúti kapcsolat Bruno a Csehköztársaságban és a Ausztri- és Bécs között Ausztriában. Az osztrák részen nem vagyunk lemaradásban, ami a gyorsforgalmi utat illeti, ezt részint a CEF finanszírozása, de a cserészen le vagyunk maradva, és az értékelés nem kielégítő, ezért nem kapjuk meg a megfelelő engedélyeket. Nagyon sok erőfeszítést tettünk már, hogy er- megtaláljuk a megoldást, de az egyik fő oka annak, hogy nem sikerült megfelelően engedélyeztetni a földfelhasználási engedélyeket, ez a két ország közötti eltérésből adódik. Ez tipikus helyzet nagyon sok határon átnyúló projekt tekintetében legyenek ezek kisebbek vagy fő ilyen projektek, például a Bruno-val kapcsolatos is. A közbeszerzés, áramvonalasítás azért szerintünk nagyon fontos ahhoz, hogy sikeresen lehessen végrehajtani a tenti politikát. Ez az oka annak, hogy üdvözöljük azt, hogy a DG Move ajánlásunkat követve tanulmány készített az engedélyezésről. Ez azt mutatja be, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni az engedélyezési szabályokon. A harmadik mobilitási csomag az EU intézkedéseinek az áramvonalasítását célozza, és gyorsan szeretné bevezetni a TEN-T intézkedéseit. Ezzel kapcsolatban már egy tervezet megszületett. Az egyik elgondolat, amelyet mi támogatunk, az az, hogy egy egységes engedélyezési hatóságot hozzunk létre a TNT projektekre vonatkozóan. Például közvetlen, közvetlenebb szerepet vállalhatna az EU olyan projekteknél, ahol a már kiválasztott tenté projekteket kell engedélyezni, legalábbis olyan engedélyekkel kapcsolatban, amelyek közvetlenül az EU jogszabályokból származnak. Ehhez egy alternatíva az lenne, hogy egyszerű nemzeti hatóságokat hozzunk létre, ez lenne az egyablakos rendszer az engedélyt kérők számára. Mindkét esetben azt javasoljuk, hogy konkrét határidőket vezessünk be az engedélyezésre, azért, hogy ez a lehető legrövidebb legyen. És ezért különböző lépéseket vezetnénk be, anélkül, hogy az egyéni kritériumok kiértékelésének a minősége bármennyiben csökkenne. Tehát a standardokat be kell tartani. Nagyon fontos a határon átnyúló kontextusban az engedélyezések kérdése. Itt kell a fő erőfeszítéseket tenni azért, hogy áramvonalasíthassuk a különböző nemzeti eljárásokat, például azáltal, hogy közös megállapodásokat hozzunk létre, amelyből egy jelentés készüljön csak. Ezzel lehet csökkenteni a végrehajtás idejét egy projektre vonatkozóan. Tisztelt képviselők! Ezzel akartunk betekintést nyújtani önöknek azzal kapcsolatban, hogy mit javaslunk a jelentésünkben. Most pedig szeretnék valamit bejelenteni. Európai koordinátorként nagyon komolyan foglalkoztunk az elmúlt években azzal, hogy elemezzük és kialakítsuk a stabil és fő pipeline-t a TNT törzshálózat kialakítására. Nagyon komoly beruházási igények vannak, ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha erőteljesebb a beruházási terv európai szinten. Ehhez három elemre van szükség. Stabil finanszírozási komponens. Fontos, hogy a legfontosabb európai hozzáadott értéket kell tekinteni. Például határon átnyúló projektek tekintetében, vagy hogyha különböző elemek hiányoznak a folyosókból. Ezt csak akkor lehet elérni, hogyha a CEF ezt megfelelően finanszírozza. Másodszorban jól meghatározott EU finanszírozási eszközökre van szükség, különböző innovatív pénzügyi eszközökre van szükség a bankprojektek terjesztésére, például nemzeti promóciós hatóságokra van szükség, és repülőterek, kikötők tekintetében kell megkönnyíteni a működést. Harmadsorban pedig ezen tenté projekteket csak akkor lehet kivitelezni, hogyha a különböző támogatásokat ötvözzük a blending segítségével. Ezeket a tranzíciós projektek számára hozták létre, tehát olyan projektekről beszélünk, amelyek teljes mértékben nem támogatásokra hagyatkoznak, miközben teljes mértékben nem is tudnak saját erőből fennmaradni. Az egyik ilyen jellegű támogatás ötvözés már a vége felé jár, és nagy siker volt a beruházók szempontjából. Üdvözöljük tehát az ilyen támogatás ötvözési mechanizmust, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos eszköz lesz a jövőben. Összefoglalván, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a támogatásötvözés és a különböző Európai Uniós támogatások között. Ez a jövőbe vezető út, mi ezen dolgozunk. Remélem, hogy támogatnak minket ebben. Köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup pour vos Nagyon szépen köszönöm ezeket a hozzászólásokat, és további időveszteség nélkül megadnám a szót Gros úrnak. Öt percben. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony szeretném önöket tájékoztatni, hogy a folyosók mindegyik gyakorlatilag hogyan halad előre, és aztán kitérnék a sajátomra. Most tulajdonképpen a harmadik fázisát éljük meg a munkaprogramnak, és láthatják a teljes listáját a projekteknek, azon projekteknek, amelyeket a jövőben, a közeljövőben 20-22-ig fognak megvalósítani, illetve a hosszabb távon, azaz 2020 és 30 között. Nagyon fontos, hogy a workplanekben, a munkatervekben szerepel az, hogy milyen állapotok alakultak ki, milyen teljesítmények alakultak ki, és úgy gondoljuk, hogy a hozadott értéke a folyosoknak a transfer, trans, ö, hálózatoknak a kialakítása, a határon átnyúló hálózatoknak a kialakulása, és az egyéb kitekintések. A harmadik fontos szempont pedig az, hogy, és ehhez is nagyon sokat, sok fontosságot tulajdonítunk, hogy hogyan lehet a gazdasági beruházásokat biztosítani, gazdasági szempontból is, de éghajladi szempontból is, és az új technológiák alkalmazása szempontjából is. Mindezek a szempontok nagyon fontosak a 2020-30-as perspektívában. Úgy gondoljuk, hogy 13 millió állást fog értéteni mindez a gerinchálózat tekintetében, illetve a törzshálózat tekintetében, a törzshálózat tekintetében, de hát erről majd a többi kollega is fog beszélni. Hogyha most megnézzük azt a koridot, amelyik Hamburgtól indul és egészen ciklusig terjed. Gyakorlatilag itt ö, 400 valahány projektről van szó, 9 országot érint ez az Orient East Med Corridor, van, ahol több projekt is lesz, és 140 projekt működik, csak magában az East Med folyosón. Tudom, hogy egyes kollégák nagyobb figyelmet irányítanak erre a témakörre. 85 olyan projekt van, ami 4 és 500 milliós összeg között mozog, azaz nem csak nagyon nagy projektről van szó, hanem kisebbekről is. A hozzáadott érték pedig azt jelenti, hogy 74 határon átnyúló projekt és több érinti természetesen a vasúti hálózatot, erre majd még kitérnék, ami azt jelenti, hogy az Orient Eastmet tekintetében, a közvetlen források, a közvetlen finanszírozás tekintetében, és jelzem 92 százaléknyi forrást szenteltünk erre, ez 2 milliárdot jelent beruházás, közvetlen beruházás formájában az Orient East Med övezetben. Na most a jelentésekben, a folyosónkénti jelentésekben nagyon izgalmas térképeket fognak látni. Itt például a vasutat láthatják az ISMED hálózat tekintetében, zölden már láthatják, ami már megvalósult, vérösen vagy pirosan, az, ami még megvalósítandó. Itt láthatják az egyéb motorvézeket, és a gezent Gelszabta Eltről is szó, szó van itt, erről sokat beszéltek Németországban és Csehországgal is együtt működünk, és ez azt is jelenti, hogy készek vagyunk arra, hogy a belső hajózás tekintetében eleget fogunk tudni tenni a célkitűzéseknek a 2,5 méter magassággal, ugye vannak itten elérendő kritériumok, teljesítendő ismérvek, és hát a párbeszéd elindult többek között a kritériumoknak a rugalmassága tekintetében is. A beruházások, ez minden, fejez, minden jelentésben szerepel, ö, mégpedig olyan formában, hogy térképeken lehet látni azt, hogy hol valósultak, hol valósulnak meg beruházások. Ami a szociál-gazdasági szempontot illeti, ez is egy nagyon fontos szempontrendszer a folyosók tekintetében. Mint ahogy a bevezetésemben mondottam, nem csak arról van szó, hogy a finanszírozás tartjuk lényegesnek, hanem azt is, hogy a GDP-re hogyan hathat ki ezen fejlesztéseknek az összesége, és azt lát, reméljük, hogy 20-30-as perspektívában tekintetében óriási fejlesztések fennek majd végbe. Ami a koordinátori funkciókat illeti, nagyon foglalkoztat minket, hogy a finanszírozáson kívül milyen egyéb szempontok érvényesülnek. Többek között a határon átnyíló tevékenységekre gondolok. E tekintetben ellenzéseket készítettünk a határon átnyíló kérdésekre. Tehát nem a finanszírozásra gondolok, hanem a technikai kérdésekre koncentrálva, például az interoperabilitásra, illetve a különböző forgalomirányítási és operatív tevékenységekre. Tehát arra, azokra a kérdésekre, hogy hogyan lehet technikailag is fejlődni egyes régiókban, van, mégpedig a határon átnyúlóan, és erről is külön anyagokat látnak, és nagyon fontos az, hogy abszurdnak tartanák az, hogy egy milliárdot ruháznánk be csak azért, hogy egy órányi időcsökkenés legyen bizonyos áramlásoknál, miközben máshogy meg tíz órányi a várakozási idő egyéb helyeken. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy ilyen rugalmasan és árnyaltan nézzük a szempontokat, azt hiszem ezzel a kollégák is egyetérnek,

40 milliárdos projektekről van, vagy egy projektről van itt szó. Aztán a határon átnyúló tevékenység és megközelítési szempont nagyon lényeges továbbra is további nagyon fontos szempont az, hogy a, a core network és a comprehensive network közötti kapcsolatot hogyan biztosítjuk, azaz a törzs és a átfogó hálózat között. Ha arra gondolunk, hogy 80%-a a lakosoknak közel él ezekhez a hálózatokhoz, ez különösen lényeges, és nagyon lényeges az is, hogy akár a vasút, akár pedig a belső, belső hajózás tekintetében megvalósuljanak a közvetlen befektetés, akkor közvetlen beruházások, mert ha ez nem állna a rendelkezésre, illetve ha nem állna a rendelkezésre, hogy határon átnyúlóan gondolkodjunk a lakosság határon átnyúló tevékenysége révén, akkor sikertelenségre jutnánk. Úgyhogy ezen problematika szempontjából kell, hogy vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen, Gros úr, most pedig folytatjuk a következő hozzászólóval. Venkúr 5 percben. Tisztelt parlamenti képviselők, én is nagy örömmel fogok néhány megjegyzést tenni arról, hogy a híres nevezetes RTMS er projekt hol tart éppen. Sokan hallottak már róla, de nem sokan értik, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. Szeretném elmondani, hogy egy nagyon konkrét dologról van szó, legalábbis abban az értelemben, hogy jelenleg azoknak a kilométereknek a száma, amely az ERTMS-en működik, körülbelül 4000. 2020-ban viszont szeretnénk, hogyha 70 ezer lenne. 17 bit a fel, felszólaló, tehát 17 ezerre duzzadna ez a kilométerszám. 23 különböző Európai Unión belül működő rendszert kell egy egységes rendszer helyettesítenünk, és most minden tagállam egyetértett abban, hogy ezt fogja használni. Ez lesz az egységes európai jelzőrendszer, vasúti jelzőrendszer, forgalom irányítási rendszer és amikor azt mondjuk, hogy van, van a Baseline 3 nevű rendszer is, de a kettőbe is sokan, kettesbe is sokan befektettek, minden esetre a megfelelésség szempontjából fontos, és a megvalósítás szempontjából fontos, hogy egységes legyen a rendszer. A negyedik vasúti csomag technikai pillérjét meg kell valósítani annak érdekében, hogy az ERTMS-nek meg lehessen felelni, és annak érdekében is, hogy ennek az ügynökségnek a hatáskörét meg tudjuk növelni, és így az interoperabilitást megvalósítsuk. Harmadik dolog, amit tettünk, az az, hogy egy realisztikus európai beindítási tervet állítottunk össze. Igaz, hogy nagyon ambíciós célkitűzésekkel egy ütemtervet készítettünk, és nagyon részletes cselekvési tervet is készítettünk, amelynek során, amelynek segítségével nyomon követjük, hogy a megtervezettekből milyen, mi került végrehajtásra és mikor ez nem csak technikai szempontból érdekes, hanem pénzügyi szempontból is. Így is ellenőrizzük, tehát a folyosóba befektetett, folyosóba tett befektetéseket pénzügyileg is ellenőrizzük. A tagállamok megpróbálják, sokkal azon arra figyelnek, hogy tagállami szinten hogy térülnek meg a dolgok, de hát folyosó szinten mindenképpen megtérülnek. Mire várunk, milyen előnyöket szeretnénk nyerni? Először is a kapacitás megnövekedését. Mikor tíz évvel ezelőtt elkezdtük ennek az egésznek a megtervezését, azt, mond, azt mondtuk, hogy 40-50 százalékkal fog megnövekedni a kapacitás. Most néhány esetben azt látjuk, hogy már a 30-40 százalék megmutatkozik, ha csak nem több. Aztán a pontosság és a megbízhatóság is növekedni fog, például a Berlin-München vonalon, amelyen már működik az RTMS, sokkal megbízhatóbban és pontosan működnek a vonatok. A karbantartási költségeket is csökkentettük, hiszen a baseline 3-as szakasszal kapcsolatban egy sor másféle jelzőrendszer használata kiesik, és ezzel költséget takarítunk meg. Aztán a biztonság, nem két-három százalékos javulással, hanem sokkal nagyobb százalékos javulással tudunk számolni a biztosság terén is. Természetesen hatalmas mértékű beruházások vannak, Gross úr a saját folyosójáról legalábbis erről beszélt, minden folyosóra ugyanez vonatkozik, de az interoperabilitás területén természetesen meg kell valósítanunk az RTMS-t, mert ez maga az interoperabilitás, de sok más intézkedés is lehetséges, amely nem kerül ilyen rengeteg sok pénzbe, de nagyon jelentősen javítja az interoperabilitást. Itt most beszélhetünk a határokon való átlépésről, az ellen, engedélyeztetési eljárásokról. Miért kell egy olyan hosszadalmas engedélyeztetési eljáráson keresztül menni ahhoz, hogy a francia német, vagy a német, vagy, vagy a holland belga határon átmenjenek a vonatok. Általában a vonatok 450 méter hosszúak, és nagyon kis befektetéssel 750 méterre növelhetjük ezt a hozt, ami szintén nagyon alacsony költség és nagyon nagy javulásokat eredményez. Úgy, tehát vannak olyan áttörési lehetőségek, amelyekbe be fogunk fektetni, és ezek is részét képezik a tervnek. Ezért most nagyon-nagyon fontos fázisban vagyunk, és hogyha valamihez szeretnék ragaszkodni, akkor azt kérném, hogy adják meg nekünk az eszközöket ahhoz, hogy előre léphessünk, és hogy a 2000 hogy, hogy 2023-ra megvalósuljanak az akkora tervezett ö, ö, lépések, hiszen akkor elkezdhet működni a rendszer, elkezdheti produkálni az eredményeket, és 2023-tól 30-ig aztán meg tudjuk valósítani mindenhol a, azt a rendszert, ami, ami a 2023-as évig megvalósult már bizonyos vonalakon. Tehát kiváló a projekt, olyan projekt, amely az Európai Uniót összefogja, egyesíteni fogja, és látjuk, hogy a mobilitást is mennyire megnöveli, látjuk, hogy a gazdaságnak is mennyire előnyös, a fuvarozás szempontjából is nagyon jó, úgyhogy kérem Önöket, engedjék, hogy hajladjunk tovább, tudjuk, hogy mit csinálunk, tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és a segítségükre van szükségünk ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Venkónak, Katrin Trottmann asszonyi a szó 5 percben. Mikrofont kérnénk szépen. A tolmácsok mikrofont kérnek. Köszönöm szépen. A, a Bal Baltika, a Rail Baltica a legfontosabb projektje ennek a folyosónak, és a Baltik, balti államok között kellett, meg, meg kellett valósulni egy kö, környezeti tanulmánynak, és ezt megtettük aztán 1,6 milliárdos támogatást adtunk a balti államoknak és Lengyelországnak ehhez az infrastruktúrához, illetve 3,1 milliárdos valós CEF támogatást. Aztán az Amsterdam Sea Locks, az amsterdami tengeri gáltak, és meg, meg fognak valósulni 2019-re. Aztán egy sor olyan innovatív projekt van most a folyosó mentén, amely megmutatja szintén, hogy az innovációt mennyire jól ösztönzi a folyosó, illetve megmutatja azt is, hogy a gazdasági aspektusokat is erősíti a folyosó, a munkahely teremtés szempontjából évente két millió új munkahelyet számolunk 2030-ig, és azt is látjuk, hogy a folyosók az innovációt úgy is ösztönzik, hogy a technológiai kihívásokat megpróbálják kezelni. A folyosok tehát az innovatív megoldásokat ösztönzik határokon átnyúló jelleggel egy sor innovatív zászlóshajó projektet készítettünk az ITS, a, az uta, útbiztonság és más területeken. Itt közös technológiai és szervezési megoldások fognak majd kialakulni. A városi csomópontok ráadásul gyorsabban tudnak fejlődni, hiszen ezek a tiszta közlekedéssel fognak foglalkozni, az alternatív üzemanyagokkal, digitális, illetve integrált városi mobilitási tervekkel, projektekkel, illetve automatikus vezetés és egyéb projektekkel. Tehát, hogy a szűkös városi területet mind minél aktívabban és intelligensebben tudják majd kihasználni. Nézzük meg például az alternatív üzemanyagok kérdését. Az alternatív üzemanyagnál, üzemanyag területén belül egy nagyon jó Európai Uniós törvényi alapon tudja ösztönözni a folyosok, tudják ösztönözni a folyosok azt is, hogy minél jobban kihasználják a vegyes támogatási rendszereket és az alternatív üzemanyagok piacait kapcsolják össze. Itt felmerülnek a tiszta, tiszta járművek, ez de most egy sokkal intelligensebb és sokkal alacsonyabb kibocsátású közlekedést próbálunk megvalósítani. Például egy sor új tagállamban, illetve egy sor tagállamban nagyon az a keleti, illetve kelet-mediterrán folyosó mentén meg fogunk valósítani elektromos autó töltő állomásokat, nagy, nagy fővárosokban, illetve nagyvárosokban, amelyeket különböző kezelők fognak majd kezelni. több mint 20 országban fognak ezek megvalósulni, valamint van egy Rotterdámi projekt, amely egy amely Rotterdami városi város, város, városában és környezetében egy elektromos autó akkumulátor csere projektet indít el. Ezek mind a tiszta közlekedésre próbálnak meg mindenféle jó megoldást találni. A CEF a fenntartható határokon átnyúló projekteket támogatja, és hogyha szeretnénk megvalósítani a biztonságos, fenntartható és intelligens európai közlekedési rendszereket, akkor ki kell használnunk a CEF-et az ilyen politikai célok megvalósítására, a, azon kívül a, az FC és más eszközök ide foglalása is hasznos lehet, hiszen ezek bevételeket generálhatnak rövid vagy középtávon. távon és innovatív megoldásokat tudnak elterjeszteni. Aztán a nem hagyományos projekttámogatók, például a közlekedési ipar, az energiaellátók, a mobilitás szolgáltatók és mások új perspektívát tudnak megnyitni az innovatív támogatási rendszerek területén, és együtt tudnak működni a köz, illetve magán támogatókkal. Ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Merci beaucoup, madame. Euh, Nagyon szépen köszönöm Ketrin Trottmann asszonynak, és akkor hallgassuk meg a legutolsó hozzászólónkat ebben a panelben. 5 percben Balázs Péter. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Én az északi-tengeri mediterrán folyosóért vagyok felelős, amely Belfast, Glasgow-tól, ködös részektől a napsütés és Márszeig terjed. Párizs, Lille, Luxemburg, Belgium, Hollandia is kapcsolódik ide. Ez egy rendkívül sűrű terület, hiszen hat tagállam összesen a lakosság 20%-át a 28 tagállamú euróról beszélek, a lakosság 20%-át és a GDP 26%-át teszik ki. Ez mutatja, hogy milyen hosszú összekötetésről van itt szó. Egy olyan térség, amely majdnem 7000 kilométernyi vasútat jelent, majdnem 4000 kilométernyi vízi járat, utat, ugyanennyi közutat, 21 fő tengeri kikötőt, 25 fontos belső folyami kikötőt is. Most fejeztem be a harmadik munkaprogram tervezetét. 350 projektet foglal ez magába, és összesen körülbelül 70 milliárd eurós a finanszírozási igény. Most néhány példát felhoznék a főbb kérdésekre. A Szajna és a Szeld összeköttetése, Párizs, Dunkerque, Belgium, Hollandia bekötő útjai, jó kapacitású, hatékony, határon átnyúló belvízi hajózás, tengeri összekötetés, határon átnyúló vasúti összekötetés, stb. Alapvetően ez egy víz alapú projekt, hiszen a pénzek 70%-át belvízi utakra és tengeri kikötőkre költjük. A multimodalitás rendkívül fontos számomra, ez az én veszőparipám, új dimenziókat, célokat és eredményeket is fel tud mutatni a multimodalitás a munkánk szempontjából. Egyidejűleg, és most először az európai közötti projektekben szoros a kapcsolat a vasút, a közút, a belvízi hajózás, a tengeri kikötők, a repterek és még a kőolaj és földgáz vezetékek között is. A kapcsolat a közúti, a belvízi hajózás, a hidak között és a tengeri kikötőket kiszolgáló területek, ezek mind kapcsolódva vannak. Nagyon sok célkitűzés van. A multimodalitáshoz tartozik a modális kapcsolódás, a vasút, közút és más közlekedési módok kapcsolatban tartása, az intelligens jegykiadás, különböző modális alternatívák ugyanolyan hozzáféréssel és nyereségességgel. Modális átállás, a szűk keresztmetszetek felszámolására, például közútról, vasútról, belvízi hajózásra, stb. stb. És természetesen vannak különböző modális nódok, közúti vagy más közlekedési szűk keresztmetszetek, a zöldítés is nagyon fontos cél. Hozzátenném, hogy 2018 a multimodalitás éve a DG Move számára, és ezzel külön, konc, külön fókuszt kap ez a nagyon, fontos gondolat. Végül pedig felvetném az egyik legfontosabb problémánkat, amely egyedülálló nem csak az EU, hanem általában a közúti projektek történetében a Brexitről van szó. Ez az egyetlen olyan folyosó, amelyben részt vesz az Egyesült Királyság. Több eleme a Brexit tárgyalásoknak még nem zárult le. Olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint például, hogyan lehet az új akadályokat elkerülni ezen köz, közlekedési utakon, különösen odafigyelvén az ír határ kérdésére, hogyan lehet fenntartani vagy akár javítani is a közúti hidak összekötetését Írország és kontinentális Európa között. Brian Simpson kollégámmal a tengeri autópályákkal foglalkozunk, és megpróbáljuk az összes nehézség ellenére azt az ötletet képviselni, hogy az integritás és a folytonosság ezen folyosón fenn kell, hogy maradjon a lehető legmagasabb szinten, természetesen attól függően, hogy milyen pénzügyi megoldásokat találunk az Egyesült Királyság és az EU között. A jövőn dolgozunk, és nem csak ilyen jellegű, hanem más nehézségekre is próbálunk megoldást találni. Gyakran cserélődnek a kormányok, mi az EU hosszú távú érdekeit képviseljük, és meggyőződésem, hogy az északi-tengeri mediterrán folyosó nagyon jó példa erre. Végül pedig szeretném elmondani, hogy ezen folyosó négy más fő folyosóval kereszteződik, a legsűrűbben lakott és legiparosod, leginkább iparosodott részén Európának. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm szépen Valás Péter úrnak. Most pedig megnyitnám az eszmecserét, a vitát a szakbizottságnak az munkatársaival, és elnézséget is kell egyből kérnem, mert hogy a mobilitás témában egy másik bizottságban kell, hogy most szerepeljek, úgyhogy a helyettesem Rike úr fogja átvenni az elnökséget, de a későbbiek során még visszajövök. Vivan de Kamp úr tehát a szó elsőként négy percben maximum, maximum. Köszönöm szépen. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik vind het altijd weer een... Tisztelt elnök asszony, Számomra mindig nagy megtiszteltetés európai parlamenti képviselőként, hogy ilyen nagy projekterről tudjunk beszélni, amelyek igazán képviselik az Európai Uniónak a fellépését, és a koordinátorok ebben a szerep körben gyakorlatilag a parlamenti szakbizottságokban szinte fontosabb szerepet töltenek be, mint maguk az Európai Bizottság biztosai. És utalnék itt külön arra, amit Balázs Péter úr mondott többek között, szóval a koordinátorok rendkívül fontos szerepet töltenek be. És úgy gondolom, hogy a jelentések, amelyekről beszámoltak, valóban nagyon lényeges dokumentumok. Az Európai Unió egy olyan intézmény, eh, amelyre nagyon odafigyelnek, szinte a figyelem központjában áll, ugyanakkor ezen nagy projektekről ez nem mondható el. Amikor a legelső ízben foglalkoztam a tentével, akkor csak a közutakról beszéltünk, és a vasúti pályákról. De legutóbb elhangzott az is, hogy most már mobilitásról is szó van, illetve digitalizációról. De ugyanakkor szolgáltatásként senki sem foglalkozott ezen tevékenységekről. És hát tudjuk azt, hogy ott van az ITS az ITS, illetve más egyéb olyan tevékenységek, amelyek valóban a szolgáltatás szemszögéből vizsgálják ezen kérdéseket, és ez kell, hogy megjelenne a jelentésekben. Szolgáltatásokról beszéltem. Amikor szolgáltatásokról beszélünk, akkor infrastruktúrákra kell, hogy utaljuk, városokra, de nem csak ezekre. És elmondhatom azt is, és kiemelem egyben, hogy a koordinátorok erről nem beszéltek. Bodevik úrnak ugyanakkor köszönetet mondanék azért, mert hogy az ő jelent jelentésében a Baltikumról, az Adria jövezetről esett szó, és amikor támogatásról beszélünk, illetve tenti projektekről. Úgy gondolom, hogy ezen kérdéseket valóban hangsúlyosan kell kezelnünk. Ugyanakkor vannak olyan projektek, amelyek meginoktak, mármint hogy blokkolódtak az eljárások miatt leálltak, és amikor a CEF-ről beszélünk, akkor tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy milyen szerepet tölthet be az Európai Hálózat finanszírozási eszköz a folyosók szempontjából. A mai délután során egy sor kérdésre térünk ki, többek között az összekapcsolódásnak a kérdéséről Európa szerte, és azt vetném fel, hogy valóban voltak már itten kapcsolatfelvételek Merkel asszonyjal, az olasz miniszterelnökkel is, és ö, Trautmann asszony, ö, illetve ö, Macron úr között is már volt ö, talán szó arról, hogy hogyan lehet ö, működtetni az Európai Hálózat finanszírozási eszköz. Vajon Orbán úr e tekintetben hogyan lép fel. És ugyanezt a kérdést persze Grós úr felé is irányítom, amennyiben a pénzügyminiszterek nem segítenek nekünk, akkor nem fogunk tudni előrelépni. Tehát arra van szükség, hogy a tagállami szinten lobbizás legyen, lobbizási tevékenység működjön a CEF-nak a felkarolására. Ugyanakkor felmerül az is, hogy a regionális forrásokat hogyan hasznosítjuk. És valóban vannak egészen kiváló projekteket témában, de nagyon sok kritika is megfogalmazódik azzal kapcsolatosan, hogy mennyire lassúak az előre lépések. Itt gondolnék a Hollandia jövezetre. Hollandiában ugyanis nem mondható az, hogy az ERTMS kellő gyorsasággal haladna előre, és hát Németországot is itten említhetjük egy témakörnél. Nagyon lényeges az, hogy az alkalmazások, a végrehajtásra is koncentráljunk. Totmán asszony, önhöz fordulok. Hogyan lehetséges az, hogy a költségvetési kereteken felüli összegeket költöttek el. Egyet tudok érteni Balázs Péter úrral is, egy annak kapcsán, hogy a TEN-T projektek nél arra van szükség, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Talán erről kellene Bányi úrral is beszélni. A 2018-as év a Balázs jelentés szerint a multimodalitás éve kellene, hogy legyen. Ez igaz, valóban át kell gondolni az összes projektet e tekintetben, és többek között a Góta alagútra is gondolnék Svájcban, a Szent Gotárdi alagútra, és a tarifálása is 320 euró itt a költség a szállítók számára, ezt elfogadják és megfizetik. No, al menos la mitad de lo mucho que se ha pasado aquí el señor Van de Campen. Nos, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani azért, hogy meghallgathattuk ezeket a prezentációkat. Száki úr és Bodevik urak eh, megemlítették azt, hogy milyen forrásokat kellene még feltárni. Na most eh, Szeki úr és Bodevik úrnak a hozzászólásával kapcsolatosan kérdezem azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy más forrásokra tegyünk szer, gyorsan hozzáférhetőkre, ugyanis nagyon sok eszközökről szoktunk beszélni, és tudjuk, hogy itt párhuzamos folyamatok is vannak, de azt is látjuk, hogy rengeteg probléma merül fel, és csak a probléma szót használtam. Tehát mindenképpen itt rengeteg sok felvetés létezik, ezeket kellene akkor jobban felkarolni. Na most, ez lett volna az első felvetésem, a második pedig a következő. Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a CEF hozzáadott adott értékkel szolgál. Egy egészen kiváló eljárást jelent. Itt, amikor az előbb jövőbeli projektekről beszéltünk, a 2020-as periódusról, az Erasmus Plus, illetve a Horizon 2020 jön szóba. Én magam a módosításomban a CEF-ről is szóltam, de ez önmagában nem elegendő, jól lehet, nagyon nagy fontosságot tulajdonítok neki. De úgy érzem, hogy manapság nem létezik kellő meggyőződtség az Európai Bizottságban sem, a tekintetben, hogy mennyire fontosak az innovatív eljárások, azok, amelyekre lehetőséget ad, sőt, javasol a CEF, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel többet kellene foglalkozni. Ami pedig a Brexit-et illeti. Tudjuk azt, hogy ezáltal a Brexit által megnyírbálódik az európai költségvetés. Még akkor is, hogyha a változások következhetnek be Berlinben, mégis azt szeretnénk, hogyha több fejlesztés lenne, de mégis a forrásoknak az összege már nem lesz százszázalékos. Elkezdtek-e, kérdezem én, gondolkodni azon, hogy milyen forrásokat lehetne mozgósítani. mit lehetne igényelni a tanácstól például a határon átnyúló jogszabályozás tekintetében, ami lehetővé tehetné azt, hogy az európai költségvetést egy, egyfajta európai formátumban, prezentációban lehetne prezentálni, tehát tulajdonképpen a tagállami kereteken túl és jogalkotási eszközökön túl lehetne lépni. Ö, aztán egy másik felvetés. A bizonyos forrásokat nem kellene visszajuttatni az államoknak, hanem az Európai Hálózat finanszírozása eszközbe, a CEF-be kellene beinjektálni. Aztán az efsin kívül mindaz, amire javas, az ESBÁN kívül minden, amire javaslatot tettünk, nagyon lényeges az, hogy egyes források csak a közlekedési infrastruktúrákra szenteljük. Ami pedig az állami támogatásokat illeti, felmerül a kérdés, hogyan lehetne egyensúlyt biztosítani az állami támogatások között. Ugye vannak azok, amelyeket az európai projektekre szánnak az állami támogatásokból, ezeket hogyan lehetne akkor az európai keretek között elfogadtatni és jóváhagyni. Aztán ott van ugye a torinói vasútvonal Lyont össze kikötő vasútvonal Turinóval és egyéb projektek, hogyan lehet az arany szabályt rugalmasabban kezelni, hála a tanács jóváhagyásának. Ezt kellene megvizsgálni azért, hogy az elindított projektek már ne számítsanak bele a különböző tagállami hiányokba, deficitikbe. Na most Tudjuk, hogy nem lesz sok forrás, de mégis hogyan kellene eljárni, hogyan -e esetleg elérni azt, hogy a tanács olyan szabályokat hagyjon jóvá, amelyek lehetővé tennék ezen projekteknek a befejezését. Mert tudjuk azt, hogy a pénzen kívül nagyon sok egyéb is hiányzik, azért, mert hogy a különböző forrásokat a szabályok megtiltják, hogy erre vagy arra szeteljük. Újabb felvetésem. Ugye tudjuk, hogy mik történtek különböző országokban, illetve Németországban, és tudjuk azt, hogy vannak olyan fejlesztések Európában, amelyeknek az eredményeként vannak régiók, amelyek kimaradnak a fejlesztésekből, a mobilitás lehetőségéből. Nem kellene -e számba, vetni, számba venni mindazt, amire szükség van, azért, hogy a mobilitásnak a gátjait legyőzzük, most gondolok itt akár a folyami szállítás és közlekedésre, akár a vasútira, és itt tovább. Újabb téma a karbantartás, az európai infrastruktúráknak a karbantartására is figyelembe kell lennünk. Köszönöm szépen, Inez Gezőmeiszed. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy egy, a, be, hogy nem, nem, nem voltunk itt az előadások teljes része alatt, mert a belvízi hajózásról máshol kellett értekeznem, tehát igazából koordinátorként Dominik talán te telhetnéd fel a legfontosabb kérdéseket, mert én sajnos nem mindent hallottam, de szeretném Trautmann asszonytól megkérdezni, ugye a Baltik, Baltikum engem nagyon érdekel, és általánosságban megkérdezném, hogy elégedette a, jelenlegi, a helyzet jelenlegi állásával, tehát a Rail Baltica az egyik delegációval egyébként jártam is ott, és az az érdekes számomra, hogy az onnan hozzánk jövő vonatok vajon majd lehetnek-e egyszer a jövőben nagysebességű vonatok. Aztán Finkurat ugyanis szintén nem hallottam, de lenne egy kérdésem mégis, mert nagyon érdekel két dolog. Az egyik, hogy néz ki Németországgal? E, kielégítő-e ott az e -e lépés az RTMS er területén? Hát e, nem mindig e, tartom túlságosan jónak a helyzetet. Például az Ausztria, ausztriai helyzet sokkal jobb, mint a bajorországi. Úgyhogy ez az egyik kérdésem, az RTMS, er a másik pedig az a Brexit kérdése, ugye, a, majd ha a Brexit egyébként én optimista vagyok, és én mindig reménykedem benne, hogy lefújják a Brexitet, de hogyha még, mégsem, akkor lehet lehetséges eh, lesz majd, hogy ők nem fogják folytatni a megtervezett fejlesztéseket, és akkor ezekből problémák merülnek föl. Aztán Balázs, és ugye Balázs úr tudja, hogy ezek a, ezek a, ezeket a, ezen a folyosón tett fejlesztéseket a Brexit abszolút meg tudja szakítani. És különösen az a kérdés, amit lehet, hogy nem lehet megválaszolni, de mit gondol, hogy az önök, hogy Írország számára milyen lesz majd a helyzet? Ugye szeretnék kihasználni az Egyesült Királyságon keresztül vezető közlekedési útvonalakat, de hát egyelőre én nem látom, hogy ez mennyiben lehet majd megvalósítani. Minden esetre erről is megkérdeznem a véleményét elnézést és kérek, hogy több kérdést nem tudok feltenni, mivel a legtöbb prezentációt nem hallottam, de ennyi kérdésem azért lett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gezine. Peter Ungren. Alors, Michael Cover, pardon. Akkor Michael Cover. Bocsánat, Michael. Tön, ja, ich möchte mich zunächst... Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék az előadásokért. Kicsit önkritikát is gyakorolnék, hogy nincs több képviselő itt a teremben meghallgatni ezen előadásokat, hiszen ez minden országot érintő téma. Sok pénzt adunk ki erre, önök nagyon sok energiát fektetnek bele, és kevés visszajelzést kapnak, én ezt kínosnak tartom. Másodszorban általában véve, van a koordinátorok között is koordináció, hiszen bizonyos témák egymást átfedik, hogyan működik, és működött eddig a koordináció. Ez érdekel engem, hiszen korábban ezt bíráltuk. Harmadik kérdésem. Igen, hallottuk, hogy van európai pénz különböző projektekre, de ami a karbantartást illeti, ott baj van a finanszírozással. Általában véve európai pénzek csak a kiépítésre, szolgálnak, és a karbantartása már nem, és a tagállamoknak nincsen elég pénzük arra, hogy különböző útvonalakat, amelyeket az EU finanszírozott, utána karbantartsák. Ez egy általános észrevétel lenne. Szeki úr, az euromatricával kapcsolatban. Európai pénzekkel finanszírozunk olyan projekteket, közúti projekteket is, amely után például mégiscsak nem lehet matricát vagy útdíjat bevezetni Ön erről mit gondol? És mi a helyzet olyan tagállamokban, ahol azt mondják, hogy csak akkor kaptok Európai Uniós pénzeket, hogyha például nem tudjuk, hogy mennyi pénzen kell finanszírozni az alagutakat, hogyha közben háromszor annyi útdíjat vetnek ki egy bizonyos útszakaszra, mint Németországban. Bodevich úr, Csehország, Ausztria problémás. Én úgy tudom, hogy egy közúti projektnél a bizottság elnöke Jonkar úr azt mondta a cseheknek, hogy a környezetvédelmi törvények nem is érdekelnek minket, azt majd elintézzük. Három kérdést is benyújtottam. Az illetékes bizot, biztossal szerettem volna beszélni, nincsen erre ideje. Én ezt rendkívül fontos kérdésnek tartom. Hogyha ez így van, akkor a bizottság megszegi a törvényeket. Ön erről tud valamit? Tudná -e további információkkal szolgálni? Nagyon érdekel engem. Matyő Grosz, 30% vasút, elég kevés. Hogy lehet így elérni a környezetvédelmi céljainkat? Hiszen ott nem nőtt, hanem csökkent az arány, így soha nem fogjuk elérni a környezetvédelmi céljainkat. Mindenek előtt, ami a határon átnyúló problémákat illeti, úgy gondolom, hogy ez nem csak technikai kérdés, hanem politikai szándék kérdése is, és árkérdése. Hogyha vasúttal át akarok menni Gozelecsbe, akkor sokkal olcsóbb ez, de hogyha határon, határon átmegyek és Görlicen keresztül utazom, akkor duplább annyiba kerül ugyanez az út. Tehát magával az árral is meggátolom a határon átnyúló kapcsolatot, és ez egyszerűen nem összeegyeztethető az Európai Uniós céljainkkal. Karol Vink, nagyon örülök. 17 ezer kilométerről beszél, a harmonizáció elég magas szinten van, tehát már nincsenek olyan különbségek az RTMS szintjén, mint korábban. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy tisztázták-e, hogy az Eurostat és az ERA most már ne egoista elvek mentén lépjenek, és tartsák meg maguknak az információt? Sikerült-e ezt tisztázni, hogy az ERA és az Eurostat információit közösen fel lehessen használni? Németországban probléma volt a Berlin-München kapcsán. Nagyon komoly probléma volt ez az elején, az RTMS számára kínos is volt. Azt hiszem, hogy ezt sikerült megoldani. Ezzel kapcsolatban még pontosabb információkat szeretnék hallani. Katrin Trautmann természetesen az ő folyosója nagyon érdekel minket. Úgy hallottam, hogy lezárták a szerződést. Nos, az útvonalat is meghatározták? Észtországban kérdés volt, hogy Turkon keresztül megy -e ez, vagy sem, vagy Pernón keresztül. Tehát tisztázták-e, hogy hol fog átmenni ez az útvonal, és foglalkoznak-e ezzel? Szeretném hallgatni az információkat. Balázs Péter. 70% belvízi ö, hajózás és tengeri kikötő, ez nagyon fontos, vannak kapcsolatok, és persze a kérdésem a Brexit-tel kapcsolatban nekem is felmerült, de mások már erről beszéltek. Még egyszer hálás köszönet az előadásokért, és kapcsolatban maradunk a jövőben is. Mikrofont kérnének a tolmácsok. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm a koordinátorokat. Nagy örömmel hallgattam az előadásokat. Szeretnék néhány kérdést feltenni az EU szomszédságával kapcsolatban. A különböző szűk keresztmetszetekről beszélünk, és hogyan kell ezeket megoldani a tagállamok között, én most a szélesebb körrel foglalkoznék az EU szomszédaival, különösen a keleti partnerség országaival, vagy Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. Szeretném a kérdéseimet leginkább Gros úrnak és Trotman asszonynak feltenni, hiszen úgy gondolom, hogy ez az a két folyosó, amely kapcsolódik ezen régiókhoz. Először is ami a nyugat-balkáni kérdést illeti. Még emlékezhetnek rá? Ha jól emlékszem, a transeurópai közlekedési hálózatokat kibővítettük Nyugat-Balkánra, mégpedig a Nyugat-Balkánnal foglalkozó Bécsi csúcs során az úgynevezett berlini eljárás keretein belül. Üdvözölték ezt a lépést a régióban. A kérdésem az, hogy önök koordinátorként hogyan látják a jelenlegi helyzetet? Van-e bármilyen javulás a Nyugat-Balkánon a folyosókkal kapcsolatban. És a keleti partnerséggel kapcsolatban is ugyanezt a kérdést feltenném, hiszen nagyon szép gondolatok voltak Ukrajnával kapcsolatban, Moldáviával kapcsolatban. Önök hogy látják a helyszínen a valós helyzetet, vagy hogyha az érintettekkel vagy a közigazgatással tárgyalnak? Majdnem megfeledkeztem egy másik témáról. Híreket hallottunk arról, hogy az önök felhatalmazását ki kellene bővíteni a nyugat-balkáni országokra. Én emlékezem arra, hogy egyszer ön azt mondta, Grós úr, hogy a bizottság azt mondta, hogy ez technikai kérdés, frissíteni kell az ön felhatalmazását, és így lehetne megoldást találni ezen új hatósági bővülésre. Ez megtörtént? Mert egy ideje nem hallottam róla semmit. És Vinkor felé lenne egy kérdésem az RTMS-szel kapcsolatban. Tudjuk, hogy vannak nézeteltérések az új és a régi tagállamok között a közlekedési kérdésekben. Az IRTMS végrehajtásával kapcsolatban, vagy bevezetésével kapcsolatban lát-e bármilyen különbséget a közel közép-európai és a régebbi Európai Uniós tagállamok között van-e bármilyen különbség az IRTMS standardok bevezetésével kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen Andor Telinek, hallgassam el a következő hozzászólót. Köszönöm, Δεν θα επαναλάβω αυτά που ο κύριος Βαντενκάμπ, τα προσυπογράφω και τα εύσημα για το πάνελ. Nem akarom ismételni Vanderkam a szavait, teljesen egyet tudok vele érteni, és köszönetet mondanék a panel tagjainak. Az idejében Görögország kicsit lemondott az európai vasúti hálózat kérdéseiről, annak fejlesztéséről, és inkább a közutat helyezte előtérbe, klientúra, politika alakult ki, azért a kormánynak a szintén az utóbbi negyedében mégis némi változás is bekövetkezett. Kínai, német beruházókkal szembesülünk a különböző kikötőkben és az egyéb helyeken, és vannak olyan projekteink, amelyek összekötik Teszelokat Alexandropolival egészen Bulgáriával. Nagyon jelentős változások mennek végbe tehát, és kiépül a kapcsolat a Duna és az Axios folyó között Görögországban. Tehát több olyan fejlesztéssel szembesülünk, amelyek úgy gondolom, hogy a magánbefektők számára különösen érdekesek. Dolgok változóban vannak tehát. Az imént azt hangzott el, hogyha mozogni akarunk, mozgásba akarunk lendülni, akkor utazunk vasúton. Valóban a dolgok változnak, és a folyosók, ezek a bizonyos folyosók, amelyeket jól leírt Gros úr, támogatást igényelnek, és le kell, hogy faragjuk, le kell, hogy dolgozzuk a lemaradást, a késést, és szembe kell mennünk a bürokráciával. Ami a nyugat-balkáni övezetet, illetve a balkán övezetet illeti, azt látjuk, hogy a megoldás irányába lépünk előre. Ugye volt jugoszláv köztársaságok, illetve a demokráciák, ahol nincsenek irányent a törekvések, előre lépéseket könyvelhetnek el, gondoljunk itt a különböző vezetekre. Persze egyéb kérdések is felmerülnek Albánira is lehet itt utalni, és a gazdasági fejlődés egyéb szempontjaira. Egy szó mint száz. Az uniót támogatjuk abban, hogy előre lépjen, és a prioritásait megvalósítsa a közlekedések és közlekedési források esetében a Balkán évezetben, és reméljük, hogy azok a késedelmek, amelyek kialakultak Romániában, Bulgáriában, a görögök szággal való összekötesség tekintetében mind ledolgozatok. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Kirkuzónak, és akkor most utolsóként hagy szóljak én, mielőtt a koordinátoroknak, az Európa koordinátoroknak megadnám a szót. Először is a pénzügyi szempontból Bodevik úr, illetve Szeki úrnak a hozzászólására utalnék. Önök aláhúzták azt, mennyire fontos, hogy a belső és a külső szabályozások kellőek legyenek, tehát gondolok itt a pénzügyi eszközökre, de ezen kívül a pénzügyi piacokra is gondolhatnánk, tehát a külső források mozgósítására. Nagyon fontos dolgok ezek. Az összes kollégám az aggodalmát fejezte ki a támogatások mennyiségével kapcsolatosan, és ezt teljes mértékben osztani tudom, figyelembe véve azokat a szerződéseket, amelyek megfogalmazottak többek között volumetrés szempontból. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami a közlekedési szállítási infrastruktúráknak a finanszírozását illeti, és itt az európai finanszírozásról beszélek. Ugye policiklikus ez a finanszírozás. Tehát van a CEF, de ennek vannak egyéb európai folyam, források, mint például a regionális támogatások, és az Európai Rekedves Fejlesztési Alapra is gondolhatunk itt. Tehát több forrásból lehet a fejlesztéseket finanszírozni itt az irányítás, a governance különösen fontos. És a koordinátoroknak a szerepe az lenne, hogy ki koordinálja ezeket a forrásokat. És hát az lerül ki, hogy tulajdonképpen nem létezik ilyen koordináció, mert nem azonos természetű a különböző forrás ugye vannak centralizált formájúak, ugye vannak aztán olyan irányítások, amelyek európaiak, tehát centralizáltak, vannak decentralizált irányítású források, és vannak kormányzati, tagállami kormányzati irányítású források. A kérdésem tehát az, hogyan lehet ezeket összehangolni, mert szerintem nincs összehangoltság e területen, és van-e különbség valószínűleg van. Van-e különbség a centralizált és a decentralizált irányítás között. Az embernek az az elszése, hogy tulajdonképpen több kifizető pont létezik, az Unió fizeti különböző kasszáknál ki a pénzeket, és ö, tulajdonképpen mint ezen források, tehát ez a sokszínű forrás, nagyon sok és egészen különleges forrásokon, illetve csatornákon keresztül jut el a felhasználókig. Alapvető fontosságú a koordináció. Láttuk azt, hogy az legutolsó több éves pénzügyi keret nél ugye voltak olyanok is, akik egyszerűen megszüntették az infrastruktúrális fejlesztésekre nyújtott pénzeket az ERFA keretében, ami hát teljesen abszurdum. És ezért kérdezem azt, hogy ebben a hatalmas zenekarban, amelynek különböző szólistái vannak, hogyan biztosíthatod, illetve biztosítható-e a koordináció. Következő kérdéskör az RMTS-el kapcsolatosan. Először is ugye a pénzügyi csatornák itt, és erről szó esett nagyon helyesen, Vink úrnak a szájából, ugye ezek hozzá kell, hogy rájönnek a fejlesztésekhez, és megtérüljenek. A vasúti fejlesztések az nagyon ritka területet képvisel a tetikekben, hogy visszaforgatják a pénzeket. De ezt valóban észlelik ennek a hatását, és többek között a kapacitás fejlesztésekben, többek között a karbantartásban, többek között a szolgáltatási minőség területén. Ugye nagyon sok szám létezik, picit mások az én számom, mint az önöké. 30%-a például a vasúti vonalaknak különböző vizsgálati szempontból hatalmas pénzügyi forrást mozgósít, tehát e tekintetben az RMT-messel kapcsolatosan ez hogy merül fel. Aztán vannak az úgynevezett intelligens on-board források és eszközök, ezeket hogyan veszik figyelembe, ezzel vannak-e javaslataik, teszem majd javaslatokat erre. És az RMTS-sel kapcsolatosan az egyes, kettes vagy a hármas változata van ö, dolgunk. Ugye mindenki azt mondja, akikkel találkozom, azt mondja, mármint operátorok, különböző irányítók, hogy most már a dolgok stabilizáltak, de valóban erről van-e szó, vagy sem? Ugye ez egy nagy téma a fékekkel kapcsolatban, most a baseline, most a hatos irányába jutunk el, vagy, vagy sem, elindulunk ezen a pályán, vagy sem. Aztán lenne egy kérdésem Catherine Trotmanhoz, mit gondol azon javaslatokról, amelyek kelet irányába jönnek, többek között a Baltikum országaitól, azaz, hogy az orosz vasúti pálya irány távfeszávolságával kapcsolatosan kellene fejlesztéseket csinálni, illetve a az észak-európai hidrogén fejlesztésekkel kapcsolatosan milyen információi vannak, illetve a hálózat fejlesztéssel kapcsolatosan és végezetül. Balázs úrhoz egy kérdésem. Van-e rendelkez, illetve rendelkezik a kapcsolattal, tehát kapcsolatban áll-e a Barnier munkacsoporttal, tehát a Brexit témával, és amennyiben igen, akkor erről tudna nekünk többet mondani, mint amennyit, el, mint amit hallottunk eddig. Egy percben még megadom önnek a szót. Mikrofon kérni. Egy a mikro, Egy perc mikrofonon kívül, úgy nem. azt mondta, hogy tízezer kilométert szeretne RTMS mozdonyt, RTMS-en működő mozdonyt Európában, ez valóban meg tud így valósulni? Hát, Igen, ez egy, most a koordinátorok irányába fordulok négy percben választhatnak. Tudom, ez önkényes szám, időmennyiség, de mégis ennyit adnék arra, hogy válaszoljanak azon kérdésekre, amelyeket nekik céloztak, címeztek, és akkor kezdjük a pénzügyi kérdéssel, azaz Bodedik és Szeki úr, kérem, mint hogy önök ketten vannak, önök öt percben osztozkodhatnak. Oldják meg önök. Ja, dann, äh, dann äh, beginne ich. A akkor azzal a kérdéssel kezdeném, amit nekem direkt eh, közvetlenül tettek föl. Fandenkamp úr nagyon röviden az FC-ben belül, mm, fc belül is vannak közlekedési projektek, de nagyon keresek mert inkább csak kisebb vállalkozások vannak. Ez a, az eszközök egy része szokott lenni, és ezért kérjük azt, hogy a vegyes finanszírozás ötletét, illetve fogalmát kellene megerősíteni. Tehát elősz, elősz, ugye a CBS jelentéssel kapcsolatban ennyit akartunk mondani. Na most 23 milliárd euró van a CEV-ben erre a finanszírozási időszakra, és a, ugye ehhez jönnek még a tagállamok társfinanszírozási kvótái, és ez ugye meg is tud dobla, duplázódni, de maga a finanszírozás az egy egy, egy az öthöz faktorral is meg tud szaporodni, és ezért nagyon fontos, hogy legyen, legyenek mindenféle más eszközök is, de azt tudjuk, hogy a Brexit miatt ezeket a dolgokat nagyon megnehezíti a kialakuló politikai helyzet. Aztán egyébként van egy nagyon jó eredmény, hiszen 97%-os az abszorpciós arány ezeken belül, és ez egy csúcs teljesítmény az európai szinten, tehát minden befektetett euró legalábbis dupla annyi makrogazdasági jelentőséggel bír. Aztán a következő kérdés a határokon átnyúló együttműködés kérdése. Igen, nagyon fontos. A nagy probléma az az ezen belül, hogy az időbeli szinkronizálás illet, nem megy, és, és a hálózatok áteresztő képessége nem elég, nem eléggé passzol egymással. És ugye az az engedélyezési és tanulmány, engedélyezésről szóló tanulmányban ugye az is benne van, hogy az e, alapvető jogi e, követelmények e, túl bonyolultak, és sokkal egyszerűbb szabályozásra lenne szükség. Ugye az például az osztrák kérdésben az a, az a probléma, hogy háromszor kell ellenőrizni, és utána háromszor fellebezni lehet az ilyen döntések ellen, és ezért nagyon fontos, hogy minél világosabb szabályozás és minél egyszerűbb szabályozás legyen ezen a területen. Akkor, hogy a koordinátorok között van-e koordináció? Igen, van egy sor olyan folyosó van, ugye, amely átfedésben van más folyosókkal, és általában az az eljárás, hogy amikor tárgyalunk, akkor a, a, te, a témában érintett másik kon- koordinátorokat is bevonjuk, illetve minden illetve megerősítik azt, hogy amit mi mondunk, a száz százalékig érvényes az ő területükre nézve is. Aztán Riké úr, a CEF nagyon világos prioritásokat állított föl, nagyon világos célkitűzései vannak, és a, a központi európai célkitűzések világosak, de a regionálisak azok már mások, ott nagyon-nagyon erős nemzeti érdekek érvényesülnek. Nem mindenkinek számára a legfontosabb az európai hozzáadott érték. Tehát a regionális követelések nem mindig fel, felelnek meg az európaiaknak. Jó lenne, hogyha a regionális ö, ö, célok, illetve érdek érdekek jobban megfelelnének ennek, hiszen ugye a ö, közlekedés az szolgáltatás, és megvannak a szoftvereink, és megvannak a, ha, megvan a hardverünk is. A koordinátorok a hardverrel foglalkoznak leginkább és a gyors nyereség is fontos, de én úgy gondolom, hogy a, a, a CEF-et akkor tudjuk észszerűen kihasználni, hogyha egy kicsit jobban koncentrálunk az európai szintű előnyeire is. Merci, úr, köszönöm szépen. Még egy néhány kiegészítő megjegyzésem lenne Boldevik professzor által mondottakhoz valóban a nemzeti pénzügyminisztereket minél nagyobb mértékben be kell vonnunk, de hát nem lehet Don Quixote módjára e, e, egyelő, egyedül harcolnunk. Például az önök segítségére is szükségünk van, és meg kell próbálnunk minél több érvel, illetve bizonyítékkal élni arról, hogy a befektetett pénzt nagyon jól költjük el, és hogy más európai befektetésekhez képest mennyire jó eredménnyel élünk, illetve hogy ezeket a pénzeket mennyivel okosabb európai szinten elkölteni, mint nemzeti szinten. Riki úr arról beszélt, hogy az európai szinten, illetve a regionális vagy nemzeti szinten vitirányítás mennyire felel meg egymásnak. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább az európai szintre kellene koncentrálnunk az infrastruktúrális projektek szempontjából. Ugye most itt van a kohéziós alapok esete, több mint 10 milliárdot kezelnek a CEF eljárásokon belül, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó e, e, eljárás, legalábbis nem nagyon, nem nagyon panaszkodnak rá. Én úgy gondolom, hogy ezt még ki lehetne terjeszteni más európai projektekre, alapokra és támogatási eszközökre is. Alája Szende asszony igen, amikor a kormányok változnak, illetve más változások történnek, nagyon fontos annak a biztosítása, hogy a hosszú távú projekteket ne ejtsük a földre. E, egy-két végrehajtási határozatot kell kiadnunk, és ebbe bevonjuk a nemzeti kormányokat is. Ezek segítségével biztosítjuk azt, hogy attól függetlenül, hogy a jövőben milyen változások lesznek, ugye nem titok, hogy vannak ilyenek. Minden, eseket, minden esetekre ez, ennek, ezeknek segítségével biztosítani lehet azt, hogy amit európai szinten eldöntöttünk, az meg fog valósulni. Aztán az aranyszabály, ami nagyon érzékeny kérdés. Minden esetre az az Eurostatnak szerintem sokkal jobban világosabbá tenni kell tennie azt, hogy ezek a kérdések, hogy milyen befolyással vannak. Minden esetre ezzel kapcsolatban kiadtak egy kézikönyvet, ami valamit segített a helyzeten, de még lehetne ezen javítani. Megpróbáljuk a lehető legjobb módon előrevinni ezt a helyzetet. Azt hiszem, hogy ezzel ki is egészítettem azt, amit barátom és kollégám mondott. Most a Gosnak adom meg a szó, kedves barátom, négy percben. Mikrofont kérnénk szépen. Michael, Michael. Äh, Michael, wir sind äh, im Trans... Michael, a vasút területén 38%-nál járunk a projekteknek, de a finanszírozás 70%-ánál járunk. Itt megemlítettem egy projektet, a projektek számát, mert nagyon nehéz a helyzet ebben a régióban. Meg kell alapítani, hogy nehéz elérni egy olyan szintet a vasútnál, mint amely más projekteknél már létezik. Például Görögországgal kapcsolatban, de Görögországtól északra vannak problémák, miszerint a folyosó fogalmat nehéz a vasút prioritásával végigvinni. Tehát persze nálunk is vannak problémák, de a tagállamok szándékával és akaratával is vannak problémák. Most visszatérnék a Balkán térségére, a kérdésére. Van egyértelmű felhatalmazásunk? Nincs, nincsen egyelőre felhatalmazásunk. Az ülések után, a múltbeli ülések után, még a Balkán térségében is tartottunk üléseket. Rájöttünk arra, hogy bizonyos közvetlenül érintett tagállamok, a térségben érintett államok és Európai Uniós tagállamok sem értenek teljesen egyet azzal a térképpel, lehet, hogy nem folyosokról beszélünk, de mondjuk összekötetésekkel az EU és a Balkán között, amit mi javasoltunk. Ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy meglegyen a megállapodás a főbb vonalakról, és ez az első fontos lépés. És a jövőre vonatkozóan javasoltuk azt, hogy legyen mondjuk egy külön koordinátora a Balkán térségnek. És ugyanezen kritériumokat alkalmazzuk, mint a KPI-jal kapcsolatban európai szinten. Ami a finanszírozás kérdését illeti, hány biztos úr illetékes ebben, és azt gondolom, hogy egyeznek az álláspontok közöttünk de sok bilaterális problémát kell megoldanunk politikai szinten, még mielőtt elkezdhetjük a sikertörténetek kibontakoztatását ezen térségben. De nagyon fontosnak tartjuk ezt a területet a jövőben, ami a többi kérdést illeti, amelyet kaptam. Vim, a közlekedés, mint szolgáltatás, ugye nem hallgatsz most engem, de nem baj az. Tehát arról beszéltél, hogy a közlekedés szolgáltatás. Korábban Katrin Trautmann-tal volt egy ö, érdekes munkánk az városi nóduszokról, Katrin talán beszélhetne erről. Ö, nagyon részletesen foglalkoztunk ezzel az aspektussal, hogy itt nem csak a folyosókat kell kidolgozni, Fontos megnézni azt is, hogy a városokban és az agglomerációkban hogyan lehet ugyanolyan szinten a szolgáltatásokat fenntartani. Ezt készítettük elő, és azt gondolom, hogy számomra ez az első lépés ebben az irányban. A CEF-fel kapcsolatos tudatosság a bizottság szintjén teljesen egyetértenek azzal, hogy a CEF mindenképpen fontos eszköz. Öttinger biztos úr nálunk érdeklődött, hogy hogyan lehet a jövőben megvédeni ezt a gondolatot. Az tény, Vim is elmondta, hogy a tagállamokat kell leginkább meggyőzni. Szerintem a meggyőzés legfontosabb része az, hogy itt ne csak pénzről beszéljünk, hanem konkrét projektekről. Tehát minden országnak mondjuk meg, hogy itt a lista, amit előkészítettünk, ezt senki nem tette meg eddig. Legyen egy egyértelmű listánk országonként, hogy elmondjunk nekik, hogy ők nem csak befizetnek pénzeket, hanem lehet társfinanszírozni ezt és ezt a projektet. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő megközelítés, ami pedig a strukturális alapokat illeti és a koordináció kérdését, én most a személyes véleményemet fogom elmondani. Teljesen egyetértek azzal, hogy ha látjuk, hogy mennyi pénzt fektetnek be a tagállamok, a strukturális állapokba a közlekedés területén, azt gondolom, hogy a megerősített koordináció ezen eszközök között mindenképpen jó gondolat lenne. Nem akarjuk elvenni a strukturális alapoktól a pénzt. Azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha jobban irányítanánk a strukturális alapok felhasználását a közlekedés kérdésekben. Ha holnap a törzshálózat plusz az átfogó hálózat plusz a városi nóduszok lesz az egység, akkor mindenkinek meg kell találnia a saját szerepét és jelentőségét egy ilyen közös megközelítésen belül a folyosók és a városi fejlesztés között. Ez lehet a jövőben megoldás a koordinációra és a felhasználásra. De fontos tudnunk, és ez a legutolsó észrevételem, Tudnunk kell tehát, hogy ami a költségvetési aspektust illeti és a költségvetési szabályokat, bizonyos tagállamokban ezek problémásak. Hogyha nagyon magas egy tagállamban a költségvetési deficit, akkor ez problémás lehet. És mi azt javasoljuk, hogy talán figyelembe kellene, nagyobb mértékben kellene figyelembe venni a hozzáadott európai értéket, és így nagyobb rugalmasságot biztosítani másodszorban pedig ami a rendelkezésre állított finanszírozási eszközöket illetett, amelyet a tagállamok fizetnek, az Európai Uniós eszközöket túl gyakran használják fel olyan finanszírozásra, amelyet a tagállamok nem tennének meg. Legyen az a folyosó, legyen az a karbantartás, és nem csak olyan tagállamokról beszélünk, ahol nincsen elég eszköz, mert nagy a deficitjük, hanem más országokról is egyértelmű jelentés van arról, hogy nem megfelelő a beruházás az infrastruktúrákba, ami a karbantartást illeti már tíz éve. És nem hiszem, hogy az Európai Unió szerepe lenne ezt betölteni. Azt gondolom, hogy a jövőben fontos lenne ez a feltétel, hogy ha mi befektetünk, akkor a tagállamoknak kell az infrastruktúrák karbantartásába befektetni. De ez, a, ez csak személyes véleményem volt. Elnök, köszönöm szépen, próbáljuk betartani a felszólalási időt, különben a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 the, we, have a, we have a solution in any case for that. Thank you very much. Merci, Monsieur Ving. Köszönöm szépen, Vink úr. Hát valóban mindenki megszállottja a saját témának. És akkor Hotman azt mondja szó négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom betartani ezt a keretet. Először is Van der Kamp úrnak a kérdése a mobilitás, mint szolgáltatással kapcsolatosan. Az ön által fel vetett kérdés tulajdonképpen a soft ö, szempontra vonatkozik ö, a hard workhez, hardwarehez képest, az infrastruktúrának a hardware részéhez képest, és hát nagyon fontos, hogy alternatívakkal rendelkezzünk, van ugye a, a disztribúció, van a tájékoztatás, és van a hozzáférés a szolgáltatáshoz, ami persze átalakít egy sor fejlesztés, például a parkolókat, amely egyfajta agregátorként fog már, mint a parkoló működni, nem csak arra szolgálóan, hogy az ember a saját kocsiját beparkolja, hanem arra is szolgál majd a parkoló, hogy feltöltse az akkumulátorát, vagy különböző egyéb szolgáltatásokat vásárlás formájában vegyen igénybe uta, vonatjegyeket, és így tovább. Tehát itt egyfajta szolgáltatási platform jön létre. Aztán nyugat, illetve kelet, Észak-Európában, ugye Észak-Európában, Nagy-Britániával, hogyha tudjuk együtt velük folytatni a dolgokat, vagy sem, majd meglátjuk. Aztán ott van Finnország is, együttesen egy olyan projektet indítottunk el, amely az infrastruktúrára is vonatkozik, az alkalmazásokra, az applikációkra és az adatokra, a data is. Na most ön említette azt, hogy vannak olyan eljárások, amelyek leblokkolják a folyamatokat. Teljesen igaz a felvetésében, és a koordinátorok foglalkoznak ezzel. Bush asszonyjal megállapodtunk abban, hogy ő, mint biztos, segíteni fog abban, hogy mindaz, ami akadályoz a folyamatot, tehát Bulcaszonyjal megállapodtunk abban, hogy mindaz, ami segítheti a logisztikát, azzal fogunk foglalkozni, és lefaragjuk a különböző akadályokat, amennyire csak lehet. Ami pedig a vasúti útvonalakat illeti, Kramer úrnak mondom, szóval az északi tenger, a balti tengerre kapcsolatosan 70 át a vasúti projektek teszik ki. Több mint 4 milliárdot szenteltünk 21 projektre, amelyek mind a vasúttal kapcsolatosak és ezzel szemben 97 milliót szántunk a közutakra, tehát láthatják az arányokat, és azt látjuk, hogy vannak kifejezetten folyosói fejlesztések az vasúttal kapcsolatosan. Rike úrnak címzel a következő válaszomat. Valóban a fesztávolság ugye Oroszországgal kapcsolatosan más, mint Európában, de ezeket nem, irány, nem céloztuk meg a fejlesztésekben. Nyilván erről vannak eszmecserék, és nyilván lehetnek itt hiányzó láncszemek, például Finnországban, ahol, Finnországban, ahol mindenütt az orosz felszávoltság működik, de ezeknek az esetében más forrásokból táplálkoznak, és nem a CEF-ből, ez teljesen egyértelmű. Ami pedig a baltikumi fejlesztéseket illeti Meissner, az, hogy, hogy elégetett vagyok a helyzettel. A válaszom az, hogy igen, de azért nem egészen. Azért, mert ugye fejlődnek a dolgok, és Van úrnak is mondom ezt, de ugyanakkor fennáll annak a kockázat, kockázata, hogy a határidőket nem tudják tartani. Ha a Single Implementing Organization keretében gondolkodunk, és ugye ez van a vita központjában jelenleg, akkor döntésre kell jutni júniusban, hatodik hónapban, az idei évben, és ezzel kapcsolatosan azt is észre vettük, azt is arra is felfigyeltünk, hogy a különböző felhívások a CEFTEK a keretében megindultak, nagyon jó, hogy ez így van, ezek kifejezetten előnyösek, ezt üdvözöljük, de tovább kell lépni, be kell szerezni most már meg kell vásárolni a különböző ingatlanokat, területeket, telkeket, és rögzíteni kell azt, hogy Litvániának a déli része, illetve Lengyelország tekintetében hol fog haladni majd a nyomvonal. És elmondhatom, hogy előteljes az előre lépés Lengyelország esetében, amely ország három szakaszban közelíti meg a határát Litvániának. Jelenleg folyamatban van ö, a vita erről a kérdésről. Február 6-án beszéltünk legutoljára arról, hogy mi legyen a végleges nyomvonal tehát Litvánia, illetve ö, Lengyelország esetében, de természetesen még néhány tanulmányt meg kell fogalmazni, ez így természetes. Ami pedig a hidrogén felhasználást illeti, ezzel is foglalkozunk valóban, és ö, Benelux országokban egy kísérlet megy ö, foly, ö, végbe ö, a ö, vasút ö, esetében, a mozdonyok esetében. Ez egy nagyon ö, jelentős ö, lehetőséget jelent, mind a közjárművekre, mint pedig a vasúti forgalomra is, és jelenleg valóban ezzel az energia forrással is foglalkozunk, ami pedig a végső megjegyzéseimet illeti, a vasúttal kapcsolatosan, és ez a kordiátok feladata, hogy ezt hangsúlyozzák, a vasút tekintetében sokkal hatékonyabbak lehetnénk, és e tekintetben arra van ugyanakkor szükség, hogy a mentalitásokon dolgozzunk, néhány dolog nehézkes, és hogy úgy mondjam, a gyakorlat az még nem elég ilyen gördülékeny, de work in progress, ahogy mondanánk, tisztelt elnök úr. Elnök, köszönöm szépen ahhoz, hogy eljárjuk ezt az első panelt, még hallgassuk meg Balázs urat négy percben. Köszönöm szépen, akkor Rike úr az önkérdésével kezdeném. A bányi csapattal kapcsolatban vagyunk-e? A válaszom az, hogy nem, legalábbis még nem, ha bár készek vagyunk arra, hogy felvegyük a kapcsolatot velük. Már számba vettük, melyek azok a tervek, melyek azok a kérdések, amelyek, illetve vezetések, amelyek az angol területen haladnak tovább, és gyakorlatilag az utóbbi négy évben északtól dél irányába minden projekttel foglalkoztunk, amely érintik Angliát, illetve Észak-Írországot, ezekkel személyesen is foglalkoztam az utóbbi négy évben, úgyhogy eléggé jól ismerem egy kérdést, talán tanácsokat tudok rendelkezni. Tehát on the move, Europe on the move, azt hiszem, hogy most haladunk előre, de ugyanakkor még ezen részletekben nem volt itt, hogy vállalkozzunk. Meissner asszony asszony eh, tett nekem fel egy kérdést. Ez a probléma másik fele, tehát eh, Írország elszigetelődése ugyanis egy tranzitország keletkezik majd Írország és az Európai Unió között. Az első sorban ugye itt az áruk vámkezelése lesz majd Észak-Írország déli határán, ez az egyik fontos kérdés, a másik pedig maga a fizikai összekapcsolódás, maga a fizikai infrastruktúra, illetve az a, a, a, egyrészt a szárazföldi híd, másrészt pedig a tengeri összeköttetés kérdése. Hát ugye egy eléggé ö, új kérdés, de mindig vannak precedensek, annak ellenére, hogy ez egy új jelenség. Mondjuk a nyugat-balkáni példákat meg lehet nézni, ott Ausztriától Görögországig ugye van egy olyan útvonal, ami kanyarog, és talán ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy az Egyesült Királyság is egy nagyon nagy jelentőségű harmadik ország, de harmadik ország lesz hát ugye 4, 40 évig közös volt az áruk piaca velük. Vannak ötletek, hogy hogy kellene ezt megoldani, de még nem indultak el ezzel kapcsolatban a tárgyalások. Köszönöm szépen Balázs Péter úrnak, és akkor az első panel munkáját most itt befejezzük. Köszönetet mondanék a koordinátoroknak. Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas volt ez a panel, nagyon interaktív volt az eszmecsere, és akár csak máskor is, most is valóban sikerült megvilágítás révén egyértelműbbé tenni ezen kérdéseket olyan hálózatokkal kapcsolatosan, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk. Én megkérem Szeki urat, hogy maradjon itt, és felkérem Brian Simpson-t, Carla Peist, hogy jöjjenek ide, csatlakozzanak hozzánk. Madame euh, et monsieur, voilà, bon de monter sur podium. Köszönöm szépen, hogy ide jönnek és akkor Bocsekovszki ural és Balázs Péterrel fogjuk folytatni a panel munkát, illetve Balázs Péter onnét. Üdvözlöm Bryant, ha bár már találkoztunk. Plus habitué à ma place que la sienne aujourd'hui. Tulajdonképpen ő inkább abban a székbe szokott ülni, ahol jelenleg én ülök ma. Bien, et donc je commence par euh, céder. Akkor megadnám a szót 5 percben Briannak. Tiéd a szó. You are the floor. Right, thank you, Dominic. And, uh... Köszönöm, Dominik. Örülök, hogy ismét itt lehetek önök között. Mint mindenki tudja, én a horizontális prioritásokat képviselem a tengeri autópályákat. Ez rendkívül fontos a teljes integráció szempontjából az EU közlekedési folyosók tekintetében. A munkaprogramom támogatja az EU tengerészeti szektorát, a rövidtávú tengeri útvonalakra fókuszál, és nagyon is horizontális területről van itt szó, amely hozzájárul a fenntarthatósághoz a közlekedési hálózatokon belül, javítja a környezet helyzetét és támogatja az EU-s energetikai célkitűzéseket. További digitalizációt is igényel ez a terület. Az összeköttetés, a közlekedés, az energetika és a távközlésbe való beruházás a legfontosabb. A tengeri ágazatot gyakran figyelmen kívül hagyják, annak ellenére, hogy milyen komoly szerepet vállalhat ezen három terület a célkitűzések elérésében. Ez az első észrevételem a szinergiával kapcsolatban. A következő költségvetésben az kell, hogy a célunk legyen, hogy nagyobb legyen a komplementaritás a különböző szakpolitikai területek között, miközben elérjük azt, hogy a közlekedés lesz a fókusz. Azáltal, hogy a technológiához kapcsolódó kérdéseket jobban összekapcsoljuk, így tudjuk hatékonyabban támogatni a tentét, és különösen pedig a tengeri ágazatokat. Ezen szektor különböző EU-s célokhoz járulhat hozzá a környezetvédelmi célokhoz, a különböző foszilis üzemanyagok csökkentésével a párizsi klímacélokat tudjuk elérni. A kutatás határán lévő terület közben nagyon nagy költségvetéssel működő projektekhez is kapcsolódik, a digitalizáció, az átjárhatóság a vám és a közlekedés területei között az európai tengerészeti egységes ablak mind különböző alkalmazásokat igényelnek, amelyeket egész Európában ugyanolyan alkalmazásokkal és IT programokkal alkalmazunk. Második megjegyzésem, a közlekedési folyosókért felelős koordinátorként a korábban meghatározott prioritásokkal egyetértek, ezt tavaly áprilisban már részleteztem itt a bizottság előtt. Ez egy előretekintő anyag, próbálja a különböző jövőbeni tendenciákat felmérni, és azt, hogy milyen tengerészeti szolgáltatásokat tudunk mi felkínálni. Mint már korábban elhangzott, a tenté általában véve, és a tengeri ö, része ennek olyan elemeket tartalmaz a közlekedés, az energetika, a kutatás és az innovációs, a digitalizáció területéről, amelyek itt kapcsolódnak. Fontos a már meglévő tenti eszközök sikerére építenünk, és javítani ezeken, hogy maximalizálhassuk az európai hozzáadott értéket. További szinergiákra van szükség a közlekedés, az energetika és a digitális összekapcsolódás között. Ezeket fel kell mérni a tenté logikája mentén. A legtöbb projekt a az onshore erő áramellátást kell, hogy támogassa, a széndiokszid kibocsátás csökkentését, a széndiokszid és nitrogénoxidok felszámolását. De a szisztematikus páneurópai megoldások után nagyon fontos az is, hogy a közlekedés és az energetika között jobb legyen az interakció, hogy a kikötők szintjén megfelelő megoldást találjunk, ehhez a nemzeti hálózatokba való beruházásra is szükség van. Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos célok és annak végrehajtása azt igényli, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak, és nemzeti szinten kell az ellátó hálózatokat fenntartani. A nagy szintű infrastruktúrális beruházások és a kisebb szintű közlekedési alkalmazások közötti kapcsolódásról beszélünk itt. A digitalizációval kapcsolatban sokat beszélünk az európai tengerészeti egységes ablakról, amely a közlekedés egyik közlekedés által nyújtott egyik megoldás. Közben az e-közlekedési anyagokról is beszélünk, ezt a bizottsági menetrend is támogathatná a digitalizáció területén. A dekarbonizáció, a jobb interakció a közlekedés és a kutatás között szintén nagyon fontos cél. Ha azt várjuk az ipartól, hogy megfelelően fellépjenek a széndiokszid csökkentésében, akkor komolyan be kell fektetni a kutatásba és a nem fosszilis üzemanyag kidolgozásába, hidrogén eh, egyéb telepek kidolgozásában. Egyértelmű a szinergia a közlekedés és a kutatás között, amennyiben a közlekedés a jövőbeni technológiákat tudja tesztelni. 331 tengeri kikötő vesz részt a TNT hálózatban, 450 a visible manner they bring to both passengers and, our, and goods I ask you not to neglect this, this precious sector and support it when you're future planning your budgets. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Simpson. Nagyon szépen köszönöm, Simpson úr. Most pedig Pegy asszonynak meg a szót azonnal. Merci, uh, Dear honorable members. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt uh, képviselők, a Rajda Duna folyosóról fogok beszélni. Nagyon érdekes folyosóról van szó. Fontos annak felismerése, hogy a kilenc tagállam közül hat, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia és Szlovákia kapott támogatást a strukturális alapokból, és ezek a kihívások, amelyeket megmutatok, a jelenlegi kohéziós országok előtt álló kihívásoknak köszönhetők, ezért nagyon fontos a gyenge láncemek felismerése. Két terület nagyon fontos, a Duna és a vasutak természetesen a vízi utak mindig is összekötötték a nemzeteket, a kultúrákat, a tradíciókat, és ez, ezt a folyamatot támogatjuk most is annak érdekében, hogy és, és, és a Duna, Rajna-Duna folyosó ezért is nagyon fontos, hiszen ha másért nem azért, mert a jó szomszédok sokkal fontosabbak, mint a messze levő barátok. A Duna szempontjából tehát kulcsfontosságú ez a szerep, és ez ezért folyamatosan le kell győznünk a belvízi hajózásban az előttünk álló kihívásokat, egyszerűsíteni kell az adminisztratív és az online eljárásokat, Jelentős előrelépést tettünk a 2014-es kezdetek óta. A belvízi hajózási portfólió 24 lépésből áll, és majdnem 382 milliós támogatásban részesül, három fő területe van a beavatkozásnak, először is az infrastruktúra kijavítása, aztán a környezetvédelmi problémák kísérleti projektekkel való feltérképezése, végül pedig az egész Duna menti hajózás megteremtése. A Duna tehát itt a legfontosabb zászlós hajó projekt, itt a vízszintekkel, a vízszintek előrejelzésével foglalkoznak, a, aztán a karbantartási prioritásokkal, illetve hogy milyen nagyobb ö, lépésekre van szükség annak érdekében, hogy az egész Duna megfelelőképpen hajózható legyen, Ugye mindannyian tudjuk, hogy nagyon száraz időszakokban nem minden szakaszán lehet a Dunának megfelelőképpen hajózni, ezért az ágazat, a vállalatok nagyon hangsúlyosan befektetnek abba, hogy a Dunát valóban ki lehessen használni hajózásra, és ez el tudom képzelni, hogy ezt meg kell tenni az érintett országok közötti illetve az, a különböző érintettek közötti együttműködésen kívül fontos a folyosó számára, és az is, hogy ne csak elfogadják, hanem magukévá is érezzék a projektet minden helyi szinten is. Lassan indultak be a dolgok, de most már ez egyre jobban folyik, tehát a folyosómon nagyon jó eredményeket látunk. Négy évvel ezelőtt kaptott, kaptuk meg a mandátumot, és kézzelfogható eredményeket értünk el. Nagyon ö, kulcsfontosságú, eddig hiányzó ö, láncszemeket tudtunk ö, pótolni 31 különböző lépést tettünk, tehát 3,2 milliárdos támogatással, és a következő eredményeket várjuk el. 206 kilométeres vasútvonalat, vasútvonalon meg fog valósulni a TENTÉ minimális követelményrendszere. A sebesség a 750 méteres vonatok befogadhatósága, és az RTMS bevezetése is elkezdődik 700 kilométeres vonalon. Volt egyébként az előző részben is a karbantartásra vonatkozó kérdés, hát ez valóban hatalmas probléma ezen a folyosón is. Nagyon örülök, amikor fölteszik ezt a kérdést, mert akkor ugye beszélhetünk a karbantartásról, például Romániában sok vonalat bezártak itt a karbantartása a probléma, hiszen a nem karbantartott vasútvonal gyilkos potenciálra rendelkezik, és ezért nagyon fontos a karbantartást mindig figyelemmel követni és, és megvalósítani. Fenntartható, hatékony közlekedési hálózatot szeretnénk fenntartani, tehát biztosítja az infrastruktúra hálózat folyamatosságát az Európai Unió határain kívül is. 2016. októberében a szerb miniszterelnök helyettessel, illetve közlekedési miniszterrel, valamint másokkal aláírtam az első szerb CEF által finanszírozott projektet, amely egy legkritikusabb szűk keresztmetszetet fog majd a vaskapunál megszüntetni. Nem tudom, hogy a vaskaput látták-e már valaha, de valóban nagyon rossz ott a helyzet. Azon kívül ez az egyik legfontosabb határ, határ ö, ö, átszelő szekció Románia, Bulgária, Szlovákia, Magyarország és Ausztria szempontjából is nagyon fontos tehát ennek a megoldása. Mondanom sem kell azt, hogy még nagyon sok kihívás akadályozza meg a folyosó teljes működését, de én optimista vagyok, ezért úgy gondolom, hogy minden kihívást lehetséges, lehetőségnek kell tekintenünk, és remélem, hogy a demokrácia segítségével meg tudjuk szüntetni a kihívásokat. Ezen kívül komplex környezetvédelmi eljárások léteznek, amelyek veszélyeztetik a megfelelő eredmények elérését a belvízi hajózás területén. Ezért nagyon örülünk annak, hogy a különböző érintettek között, többek között a környezetvédő csoportok között is elkezdődött most a koordinált együttműködés. Hisz, mi hiszünk abban, hogy a navigáció és a természet között, a hajózás és a természet között meg lehet teremteni az összhangot, és sokkal hatékonyabban kell kezelnünk ezeket a kérdéseket. Nagyon sok projekt van, ami integrálja a belvízi hajózás irányítását és a környezetvédelmi, illetve ökológiai követelményeknek való megfelelést. Ezen kívül hisszük azt, hogy mindannyian ugyanazok előtt a kihívások előtt állunk. A közbeszerzési törvények egyre komplexebbek, egyre bonyolultabbak, és ez is gyakran megakadályozza a megvalósulást. Például a román vasút helyzete is jó példa erre. Ezért nagyon fontos, hogy a projektek ciklusának teljességében bevonjuk a nemzetek, nemzeti hatóságokat is. Bizony, biztosítani kell azt, hogy a fenntartható európai közlekedési rendszerek mellett tegyük le a garast, olyanok mellett, amelyek nem csak technikailag fenntarthatók, hanem erősítik az országok közötti kohéziót és az unión belüli az unión belüli véleménycserét, hiszen a leg, hogy, hogyha a folyosókat nem támogatjuk a következő többéves pénzügyi kereszt, kereten belül is, akkor akkor egyszerűen foltokban valósulnak csak majd meg ezek az útvonalak, nem pedig egy teljes, egységes egész alakul majd ki. Tehát fontos a megfelelő élet eredmények elérésére kiterjeszteni a rendszert. Nem csak a hiányosságok megszüntetése fontos, hanem maximalizálni kell a hosszú távú pozitív hatásait ennek a projektnek az európai polgárok számára, központi irányításra van szükség, és a fejlődés potenciáját minden szinten fel kell szabadítani. Azt hiszem, hogy már meg is haladtam a számomra kiszabott időkeretet. Hadd mondjak még egy mondatot. A folyósót költségvetésnek megfelelően meg kell valósítanunk. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az eddig kiadott pénzek kirepülnek az ablakon. Köszönöm a szót. Thanks for this flexibility. Merci, Madame euh, Pezs. Nagyon szépen köszönöm, Pezs asszony. Valóban szenvedélyesen beszél ezen témákról, meg is szorozta szinte kettővel az időkeretét. Elnézést, hogy elnökként most közbe kellett avatkoznom, és elnézést a többiektől. Bozsákovszki utol. nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Vajcsekovszki, majd, hogy nem jól fejtettem ki. akkor legközelebb a nevén szólítom az esetleg, ha nem zavarja, ő egyértelmű lesz. Pável, öni a szó. Öt percben. Köszönöm szépen. Gyorsan fogok angolul beszélni, így sokkal gyorsabb lesz. Először is a legrövidebb, de legérettebb folyosót képviselem én, és a legmultimodálisabbat a Rajna térségében, ami a megfelelést illeti, nagyon nagy előrelépést tettünk, és úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy akcióorientált legyen a fellépés. Vindekamp úr elmondta, hogy az különböző eljárások miatt akadályok gördülnek a projekt útjába. Én szeretnék gratulálni a németeknek és Grosek úrnak Oberhausenből, amiatt, mert Emer Oberhausennel elkezdtük a munkát, ez fontos lépés, hiszen a helyiek közül sokan tüntettek a zaj miatt, az Emerich Oberhausen részen, és a biztonsági kérdések miatt. De most már beindult a munka. Nem a terveknek megfelelően, de sikerült elérni különböző projekteket, például Malpenza reptéri kapcsolat, az egyes és kettes terminál közötti kapcsolatot is a CEF-fel finanszíroztuk. Ez egy nagyon érdekes projekt volt. Zébrügge mellett a kikötő volt az egyik előfutára a balti kezdeményezésnek, amelyre a CEF-et használták, tehát ezt mi kezdtük el akcióorientáltak vagyunk, sok mindent próbálunk elérni. A 2020-ra ígért céloknak 50%-át próbáltuk eddig elérni. Vinkornál ez 25%, 850 kilométert sikerült már átadni. A siker kulcsa a kormányzás kérdése, ezt szeretném kiemelni. És hogy össze kell kötni a felülről lefele és a lentről felfele építkező megközelítéseket. Európában felforgácsolódott a kormányzás. Nagyon fontos, hogy a TENTE és a cefpolitáknak a kormányzása és az ezzel kapcsolatos kezdeményezések egyértelmű célokat szolgáljanak. Fontos, hogy amit most, ahogy ezt hívjuk, legtöbb legyen az európai hozzáadott érték a Gotthard alagút, amiről Kramer úr is beszélt, fontos példa, hogyha valaki elsőként lép, akkor a többiekre vár, és akkor végül is nem ők lesznek ennek a nyertesei. Ezért fontos, hogy a CEF tenté politikával hozzájáruljunk ezen projektekhez. Ezen a szinten megfelelő kormányzást kell nyújtanunk. A fő partnerekkel az együttműködés szintén rendkívül fontos. A CCNR, a Rajna Bizottság támogatását szeretném megköszönni a dekarbonizáció, a digitalizáció szempontjából komoly támogatást kaptunk, és köszönetet mondanék más folyosóknak is, ahol a vasúti zajkérdésekkel foglalkoznak. A 700 kilométeres folyosóval foglalkoznak, ahol kézzelfogható kisebb projektekkel foglalkoznak, és nagyon is hatékony eredményeket érnek el a 740 méteres kérdésben, és abban, hogy erőteljesebbek legyenek a vanatok. Ami a modalitást illeti, a modalitásról sokat beszéltünk, néha konkrét dolgokat is elértünk. Voltak incidensek, amelyekből kiderült, hogy nem vagyunk még teljes mértékben megbízhatóak, ami a vasúti kontingenciát illeti. A Rastat incidensről beszélek, és valójában a fuvarozás nem vasútra tevődött át, hanem kamionokra. És ebből is kiderült, hogy a tenté még nem rendelkezik azzal a kapacitással, amelyen rendelkeznie kellene a teherfuvarozás tekintetében a multimodális kérdés, tehát nagyon fontos, és természetesen ez a Reinhardt folyosó a leginkább multimodális rész. Végül pedig Kramer úr is beszélt már erről. Szeretném elmondani, hogy hogy a külső támogatás nélkül nagyon nehéz lenne közútról vasútra át lépni. Megemlítette, hogy háromszor olyan a terhelés a tehergépjárművek tekintetében. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Pavel, köszönöm, hogy betartotta a keretét, időkeretét. Szeki úr. Szeki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor az Atlanti folyosóról fogok beszélni. Természetesen a harmadik munka terben sokkal nagy, nagyobb részletességgel fogják majd ezt tudni elolvasni, jövő hónapban jelenik meg ez a munkaterv. Nagyon fontos eredményekről számolhatunk be, például a Tour Bordó magas sebességű, nagy sebességű vasútvonal megnyitásáról. Természetesen vannak problémáink is, különösen Spanyolországban a, és Portugáliában, de ott is dolgozunk a hiányosságok pótlásán az elkövetkezendő években, például az elektromosság, a zöld üzemanyagok és más területeken előrelépést fogunk tenni. A kulcsfontosságú kihívások az Atlanti folyosó tekintetében, első sorban az ibériai félsziget interoperabilitásánál merülnek föl, fokozatosan merült föl, fokozatosan lehet megoldani, de nagyon sok időbe és nagyon sok pénzbe fog kerülni. Azt hiszem a legjobb ötlet az lesz, hogyha a közeljövőben készítünk a két országra nézve egy részletes ütemterve, talán még spe- speciális európai szintű projektet is kell készítünk. Portugália és Spanyolország egyébként nagyon jól együttműködik, van egy kormányközi munkacsoportjuk, egy AVEP nevű munkacsoport, és természetesen mi segítünk nekik, megpróbáljuk ösztönözni ezt az egyelőre sikeresnek tűnő egy, együttműködést. Franciaország és Spanyolország közötti határ, határok, határokon átnyúló határ átszelő közlekedés is probléma, hiszen a franciák most bizonyos befektetéseket szeretnének leépíteni, és például az Atlanti oldalra, Spanyolországba átvezető határátszelő közlekedés is ilyen. Figyelemmel kísérjük ezt a jelenséget, és egyelőre optimisták vagyunk, hiszen nagyon fontos az Atlanti folyosó ezen része is, ez hozzájárul az egységes piac megfelelő működéséhez hiszen biztosítja a folyosó megfelelő tengerészeti kihasználását is. Aztán hadd említsek meg néhány más témát is. Boldevég úrral együtt az első részben leírtuk, hogy az, fejlő, az előrehaladási jelentésünk milyen főbb vonásokat tartalmaz, most még ezhez tennék hozzá néhány dolgot, például az áramvonalasítás helyzetét. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy minél inkább leegyszerűsítsük az eljárásokat. Egyébként tehát ez, ez mutatja a ezt mutatják a például a 2016-ban elkészített tanulmányok, Májusban fogunk majd erre vonatkozó jogszabály javaslatot benyújtani. Reméljük, hogy eredményes majd lesz majd ez. A alternatív finanszírozás kérdésére nem térek vissza, mert ezt már megtárgyaltuk, de igen, nagyon jól meg kell néznünk, hogy mi történik majd a CEF-fel az elkövetkezendő időkben, illetve az következő több éves pénzügyi keret alatt, nem csak, hogy szükségünk van további eszközökre, amihez ragaszkodunk, hanem az egyszerűsítés is nagyon fontos feladat, és például a koordinátok szerepének tisztázására is szükség van, ez egyébként a projektek kiválasztásánál is fontos lenne, annak érdekében, hogy a különböző folyosók munkaterveihez jobban tudjuk kapcsolni a projekteket. Nagyon fontos, hogy jó minőségű projekteink legyenek, és min, minél több magánpénzt vonunk be, annál inkább szükség van valódi üzleti projektekre, üzleti tervekre és a költséghaszon elemzések elvégzésére. A jelenlegi szabályokat egy kicsit módosítani kell a megfelelőség szempontjából jobban át kell gondolnunk a projekteket a támogatás szempontjából, és a tender kiírások szempontjából a vegyes finanszírozásról nem is beszélve, végül pedig nagyon fontos, hogy az Európai Uniós hozzáadott értékkel rendelkező projektekre koncentráljunk, hiszen az európai interoperabilitása feladatunk, Úgyhogy egy olyan helyzetben, amikor az eszközeink egyre csökkennek, akkor valóban ez a legfontosabb dolgunk. Köszönöm a szót. Merci beaucoup. Je de... Nagyon szépen köszönöm, és akkor egyből megkapja a szót Bodrég úr 5 percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit koncentráltabban szeretnék most felvetni egy kérdést, mert többen elmondták nekem, már ezt a témát, de örülök, hogy milyen előrelépésekre került sor az, Adriás, az Adriatikum területén, a balti adriatikai folyosón. Ravenna, Velence, Triest, Koper ka- kapcsolódik így egymáshoz. A folyosó infrastruktúráját nem csak, hogy jól elemeztük, hanem általában nagy előrelépéseket látunk az egész folyosón ami a vasútat illeti, az áramellátást illeti, a folyosó infrastruktúra megfelel a TNT követelményeknek. Az ERMTS-szel kapcsolatban még további finanszírozásra lesz szükségünk. Itt vannak deficitek, különösen ami a lengyel és szlovén vasútakat illeti, de foglalkozunk ezzel. Szeretném elmondani, hogy ami a munkatervem prioritásait illeti, a nemzeti beruházási terveket is fel kell ebbe venni. A tagállamok vállalták, hogy 35 milliárd eurót fizetnek a folyosó prioritásokba. Ez nem önmagától értetődő, egy 70 milliárdos volumennél az 50 milliárd már tehát így kiírásra került, és én ezt nagyon nagy sikernek tartom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a folyosok kormányzás jól működik. Rendszeresen szervezünk fórumokat az összes érintettel, jó a részvétel, és nagyon is jó a bizalom a felek között. A munkacsoportok, a kikötők, a vasút, a teherszállítás és a régiók területén is sikeresek, és itt specifikusan foglalkozunk egy-egy témával. Szeretném még kiemelni, hogy ami a határon átnyúló projekteket illeti, komoly nehézségeink voltak, azóta egyértelmű bilaterális, trilaterális politikai megállapodások születtek, amelyből kiderül, hogy nem is volt ez annyira egyértelmű, de azt mutatja, hogy az együtt, európai együttműködés működőképes. Két milliárd eurós CEF támogatást kapott ez a folyosó, ez is egyértelművé teszi azt, hogy itt sikereket, előrelépéseket sikerült elérni és ami a határon átnyúló szakaszokat illeti, erre kell odafigyelni, és a még meg nem lévő kapcsolatokra. Ausztria Zemering korrámmal kapcsolatban most beruházásokat tesz. Matthew Gross és Karel Wink is már elmondta, hogy az infrastruktúrával kapcsolatban, hogyha sikerül valamit meggyerni, utána a határoknál elveszítjük ezt az időnyerességet. És ezért nagyon fontos az együttműködés az ötös folyosóval ez prioritás számomra. Mindez igaz azon területekre is, amelyeken még tovább kell fejleszteni. Jó a projekt pipeline-ja, de még mindig vannak olyan projektek, amelyek nem eléggé értek be. Nincsen megfelelő környezetvédelmi vagy építkezési, engedélyezési vagy egyéb materiális előkészítés, ezzel kell nap mint nap foglalkoznunk. Ami a hatékonyságot illeti, ha megnézzük a folyosót, akkor látjuk, hogy 300 milliós volt a blending kiírás a folyosóval kapcsolatban. Ez is azt mutatja, hogy a kohéziós országok is nyitottak az ilyen finanszírozás felé. Ez is fontos, hiszen a múltban már erről tárgyaltunk, és én magam is elmondtam, hogyha az 97%-át lehívták, és körülbelül 3 milliárd borítékot teljes mértékben felhasználják, az hihetetlen sikernek számít, és ezt ki kell emelnünk. A következő költségvetési keret a tentét célok szempontjából nagyon fontos lesz, hiszen konkrétabban ö, érzékelhető projektekről lesz szó, és hogyha nincsen elég finanszírozási eszköz, akkor ezeket nem tudjuk elérni. Szeretném megismételni, hogy a CEF azt bizonyította, hogy konkrétan lehet európai hozzáadott értéket létrehozni a működőképes hálózatok révén. Azt szeretném, hogy a regionális támogatás erősebben támogatná a folyosó koncepcióját, és azt gondolom, hogy a motivációt a különböző elvekkel is meg lehet erősíteni. Például use it or lose it, és így fontos, hogy mindenki felhasználja a rendelkezésre álló összeget, ezért is vagyunk mi ennyire sikeresek. A blending eredményeit még tanulmányozni fogjuk, hogyan működött ez az eszköz, működött-e? Én azt gondolom, hogy működött, vannak erre utaló jelek, de még vannak problémák, ezzel foglalkozni fogunk. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, és most pedig megadom a szót Balázs úrnak és Pávelnek. Petkök úrnak a nevében, akik nem tudnak jelen lenni, öt percben mindegyikük. Ja, gól. Bon, Patcox, il n'a pas... Petcox nincs itt, tehát helyette beszélek, de angolul, tisztelt asszony. To, to speak. Megkértek tehát a leghosszabb ö, ö, folyosóról, ugye az Alpia, Alpia, Alpia a legrövidebb, a skandináv pedig a leghosszabb. Pát Cox kollégám nevében fogom tehát meg ö, bemutatni a helyzetet. Csak hogy egy példát hozzak, 9300 kilométer vasúti vonal van, ez több mint háromszor annyi, mint a mint az Al- alpi vonalon, de nem nagyon jó az előrehaladás, amit a tenti rendelkezésekre láthatunk. A legfontosabb szükség az az, hogy a 740 méteres vonathosszúság megvalósuljon mindenhol. Úgyhogy más folyosó, de gyakorlatilag ugyanazok a kihívások a megfelelőség területén terén. Cox úr a vezetés vezető szerepről is beszél, az irányításról, és innovatív laboratóriumokat teremtettek meg. Ez egy ilyen közvetlen, ez egy különleges megközelítés, amely, amelynek során a felek közvetlenül beszélgetnek egymással a folyosóknál felmerülő kihívásokról. Két nagy határokon átívelő projekt van, az egyik a Brenner Brenner báz, amely 50 kilométerrel hosszabb lesz majd, mint a ö, Gotári, amely ugye a leghosszabb most a világon, tehát ez lesz majd a 72, 72 kilométer lesz. A másik az a Fémer öböli, öbölön átívelő híd kérdése, tehát Németország és Dánia közötti híd, amelyet Dánia finanszíroz, de a hozzávezető utak kérdése lehet, hogy problémát okoz, mert ez majd késlekedik, minden esetre 2028-ra lesz majd kész. Aztán az interoperabilitás és a digitalizáció, valamint a dekarbonizáció és az alternatív üzemanyagok lesznek a jövőt érintő fontos kérdések. Köszönöm szépen, Balázs úr, szó. Köszönöm szépen. Kollégám és barátom Brinkhorst koordinátor nevében fogok szólni, aki, aki a mediterrán folyosó felelőse. A kulcsfontosságú eredményekről a Dibacsár-Koper közötti Szlovéniában létező vasútvonalról kell szólnom, amely 2016-ra kész lett, és a Milánói, Máltenzai repülőtér vasúti megközelíthetőségét is megvalósították, valamint a két terminál közötti vasútvonalat. Aztán mindenki tudja, hogy a, ezen a vonalon a legfontosabb vállalkozás a Lyon Lyon torinoi közötti ö, ö, vasútvonal, amely nyugat és Kelet-Európa között a legfontosabb összekapcsolódást fogja jelenteni, 58 kilométer, és a francia, valamint az olasz kormány el, egyaránt elkötelezett. Tíz év múlva, tehát 2028-ra lesz majd kész ez a projekt. Aztán vannak még más lehetőségek, például egy olyan új vasúti kapcsolat, amely ö, a Lyon és Torinoi közötti ö, vasúti és közúti közlekedés összekapcsolását fogja majd megkönnyíteni, ez egy kicsit könnyíteni fogja majd a Spanyolország és Marseille közötti közutak terhelését, és a Brescia, Verona, Velence vasútvonal kapacitását is meg fogják növelni. A mediterrán folyosónál is a nehézséget jelent a Spanyolországban a régre, régi eszközről, illetve a régi rendszerről az új rendszerre való átállás, és a Franciaország, Magyarország, Szlovénia vonal megteremtése is előttünk áll még, valamint a Figueres és Perpinyán közötti vasútvonal kiépítése, ahol a spanyol-francia együttműködést kicsit élénkíteni kell. Egyébként e, ez szerepel a falon éppen látható dián is. Köszönöm a szót. Nagyon szépen köszönöm Balázs Péternek, és egyből megnyitom a vitát a második panel keretében. Három perces hozzászólásokra számítunk. Öni a szó. Köszönöm szépen, mondja a Vanden Kampur. Köszönöm szépen, elnök asszony. A meghívóban azt láttam, hogy Brian Simpson a koordinátora a tengeri autópályáknak és a fenntarthatóság kérdésének. Ez egy új cím, vagy egyfajta tiszteletbeli kinevezés. Nos, folytassuk. Sok bírálatot hallhattunk az egységes tengeri ablakkal kapcsolatban. Sajnos az EU szempontjából ezen projekt nem igazán volt sikeres, és az Európai Bizottság is bánhatja ezt. Hogyan szeretnétek ti ezt továbbvinni? Hogyan látjátok ezt a helyzetet? Az a benyomásom, hogy a bizottság újra akarja kezdeni. Te ezzel egyetértesz koordinátorként? A tengeri autópályák koordinátoroként? És az EMO-val milyen a kapcsolatotok? Londonban van. Ez az ügynökség és a tisztább hajózás szempontjából ez nagyon fontos. Tehát milyen a kapcsolat az EMO-val, hogyan lehet ezt szorosabbá fűzni? Tegyünk-e ott valamit? Pájsz asszony felé is lenne egy kérdésem. Teljesen elvetem, hogy a tenté folyosó karbantartása hogyan folyik hogyha a tagállamok nem akarnak a karbantartással foglalkozni, akkor ne is legyen ilyen folyosó. Szerintem ezt egyértelműen ki kell mondani. Azért vannak persze kivételek. Például a Duna kérdése. Úgy gondolom, hogy ez beruházás. Pájzasszony, a kérdésem az, hogy önök is megvannak -e erről meggyőződve, és meg tudják-e győzni erről az Európai Bizottságot? Ami a szomszédos országokat illeti, ilyen szép nével illetjük őket, Deli kolléga már elhagyta a termet. Nos, ami a szomszédos országokat illeti, és az európai geopolitikai kapcsolatokat illeti, ez egy nagyon értékes kombináció. Nem tudom, hogy az európai vitában a mobilitással, a közlekedéssel és a szomszédos országokkal kapcsolatban hogyan lehet még inkább kiemelni a geopolitika jelentőségét. Ismerjük az orosz barátunkat, és hogy mit is tesz ő. Nézzük meg például a Koszovó határán, mi a helyzet. Ott már érezhető a befolyás. Talán Pajsz kolléga beszélhetne erről. Pávelnek is lenne egy kérdésem. Vannak olyan közlekedési vállalatok, amelyek a Gotthard alagútba szeretnének, nem szeretnének ö, részt venni, hanem egyszerűen szeretnék azt kikerülni, és a 370 eurót így megspórolni. Hát hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Azt, hogy valóban ki is használják ezeket a megépített utakat. A Gotthard alagút egyszerűen nem eléggé kihasznált. És milyenek az alagúthoz vezető, bevezető utak? Bódevik úr, Szeki úr, az önök előadásában az áll, hogy a francia kormány foglalkozik a gondolattal, hogy a határon átnyúló projekteket leépítsék, de prioritizálják, ez a szó. Tehát, hogy most már ne élvezzenek prioritást ezen kérdések. Ollannál tudtuk, hogy ez így volt, hogy Macronnál is, hogyha ez ugyanez a helyzet, én ezt nagyon veszélyes jelzésnek tartom. Budevik úr, amit a Cefről mondott, az pozitív, de azért még valamit szeretnék elmondani. Az a hozzáállás, amit mi a cef kapcsolatban látunk, az egyszerűen túlságosan passzív a kondicionalitás és a hozzáadott érték fontos, hogy megjelenjen benne. A CEF nagyon jó példa ezekre. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament azt gondolja, hogy a Brexit miatt több pénzt kapunk majd, kevesebb helyet. Pavel kollégának elmondanám, hogy az által említett alagúttal kapcsolatban Észak-Németországban a zöldek blokkolják a Féman alagútot. Kramer kollégának nagyon jó kapcsolatai vannak a német zöldekkel. Ő esetleg nem tudna valahogy segíteni? Én voltam Dániában, ott azt mondták, hogy a német nek háromszoros céljuk van. Talán Kramer úr tudna ott valamit tenni. Köszönöm, Van Dekam képviselő úr. Kicsit túlépte a hozzászólás idejét, de köszönöm. Elnézést! Jobban szeretem, így mondja az asszony. Most az egyszer elnéző leszek. Ertugornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, először is köszönjük szépen az előadásokat, nagyon jó önöket itt Brüsszelben látni. Először Briannek intéznék egy kérdést. Brian, Két héttel ezelőtt Szicíliában voltunk, Katániában, a szakbizottság delegációjájával, és nagyon szomorúak, különösen a kikötővel kapcsolatos feladatok finanszírozása miatt kicsit panaszkodtak arra, hogy az Európai Unió stratégiája nem működik, és elmagyaráztam, hogy ez majd hogy fog működni, ez a felülről lefelé, meg lentről fölfelé irányuló megközelítés hogy is van, van-e ezzel a katániai kikötővel kapcsolatos pozitív hír, vagy ez egy olyan döntés, ami a kormány kezében van? Másik kérdésem, köszönöm Kurz, hogy eljöttél hozzánk. Két kérdésem lenne, illetve egy megjegyzésem és egy kérdésem. Fandekam kolléga is megpróbált tudta elmondani, hogy hát a francia kormány úgy tűnik, hogy deprioritizálja a határátkelők helyzetét, ezek már nem annyira fontosak a számukra. Ha ez így van, akkor ugye persze stratégiai kérdés ez, de ugye mondjuk ha öt évvel később ugye tudjuk, hogy a transzeurópai hálózatok nagyon sikeresek, de hogyha a következő 7 éves időszakban ha ezt tervezzük, akkor nem lehetne, hogy a kompetenciákat egy kicsit odébb csúsztatjuk? az Európai Parlamentben mindig azt halljuk, hogy, halljuk, hogy amikor a kormányok változnak, akkor a prioritások is változnak, és akkor az addig tett befektetéseket nem lehet biztonsággal, ezeken nem lehet biztonsággal tovább menni. Tehát át kéne értékelnünk egy kicsit, talán esetleg szerződés változtatás, szerződés módosítás formájában is a jövőre nézve, hogy az ilyen változtatások azok ne bírjanak ilyen nagy jelentőséggel, hiszen kormányváltások történnek ugye mindig. Második kérdésem arra vonatkozik, hogy ugye egészen más kereteket és egészen más feltételekkel kezdődött ez a dolog, aztán azóta voltak a különböző botrányok, a széndiokszid jogszabályok változtak, a mobilitás változik, a kínai fél is mozgul, mozgolódik, és ezért nagyon fontos lenne az infrastruktúra megváltoztatása a környezet, a közlekedés minél szénszegényebbé tétele szempontjából. Tehát kötelező jelleggel kellene olyan infrastruktúrákat kiépíteni, amelyek lehetővé teszik az elektromos közlekedésre való gördülékenyebb átállást. A bizottság ezzel kapcsolatban foglalkozik-e jogszabályok kialakításával, illetve hogyha te ezt nem tudod megválaszolni, akkor majd add tovább ezeket a kérdéseket. Tudj! Nagyon szépen köszönöm, Ertug úr! Nagyon szépen betartotta az időkeretét. Meissner asszony, Kezine! Yeah, thank you very much. I... Meissner asszony, köszönöm szépen, megpróbálok olyan, ugyanolyan fegyelmezett lenni, mint Herzog kollégám, és nem olyan fegyelmezetlen, mint Van der Kamp kolléga. Bocsi, Vim, hogy ezt mondom. Megy az idő, megy az idő. Kérdésem, először is az első kérdésem Briannek szól az egységes ablakkal kapcsolatban mi a helyzet? Valóban úgy van, hogy néhány olyan kikötő, amely használja ezt, megduplázta a munkáját, és ezért elő, hátrányba került? A másik pedig a Port Reception Facility nevű eszközre van-e támogatás valahonnan? Aztán a a belvízi hajózók nagyon aggódnak a belvízi útvonalak karbantartásáért. Van-e erre támogatás? Illetve a modalitá- az intermodalitás, a moda- mod- közlekedési módok váltásával kapcsolatban hogy áll a helyzet? Aztán Wojciechowski úr a legmultimodálisabb folyosóról beszélt, az intermodális platformok eh, hogyan működnek ezen a folyosón. Ez nagyon érdekes, eh, nagyon érdekes számomra, és ugye a Rajna Alp eh, Alp, Alpok vonalon az egyik közlekedési módon a másikra való átváltás nagyon fontos kérdés. Szeki úr, Spanyolország és Franciaország közötti határátkelés, voltunk ott, jártunk ott küldöttséggel, van-e valami erőlelépés ott, és másfelől pedig a finanszírozás, a kísérleti projektek finanszírozása, a projekt kötvényekkel egyelőre nem lehetséges a CEV-ben. Így van ez? És hogyha igen, akkor szeretnének valamit, szeretnének-e valamit tenni e, ennek az elérésé érdekében. Aztán igen, talán a határátkelőket kicsit jobban kellene figyelz, figyelni. Ez azt jelenti, hogy a határ két oldalon lévő régiók ugyanolyan, ér, ugyanolyan mértékben kell, hogy finanszírozzák ezeket a kérdéseket, illetve van-e olyan platform, amin ezt szabályozni lehet. Aztán a mediterrán skandináv folyosó, én most a, megint a szicíliai utazásomra támaszkodok. Valóban igaz az, hogy Róma nem kér elég projektet Szicília számára, mert Szicíliában e, erre panaszkodnak. Tehát valóban Olaszországban túl nagy a hangsúly a, a szárazföldi részeken? és a messzinai híd kérdését is felvetném. Nagyon szépen köszönöm, Meister asszony, és tökéletesen betartott az időkeretét, ellentétben esetleg másokkal. Kramer az úr, öni a szó. Köszönetet szeretnék itt is mondani az előadásokért. Először is, ami a folyamelhajózást illeti, nincsen szükség semmilyen technikai innovációra. Az olaj hogyha 0,1%-ra csökken, akkor ez 500-szor rosszabb és szennyezőbb, mint a legrosszabb dízel üzemanyag. Most azt mondjuk, hogy akkor a dízel a hibás. Nincs szükség technikai innovációra. Miért nem történik akkor ez meg? Ez egy melléktermék a kőolaj termelésből, és egyszerűen nem lehetne ezt használni. Hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor azt mondunk, amit akarunk, amíg ezt használják a hajózásban, akkor az rendkívül szennyező. És akkor ez ellentétben áll az új célokkal. Hogyan reagálnak erre? Egyszerűen csak elfogadják? Miért nem tesznek semmit? Sokat hallottunk a nagy projektekről, az alagútról. Bresler és Kodbusz között két és fél órát lehet megtakarítani. De hogyha az alagút Három milliárdba kerül, már rég megcsinálták volna. Hát mik a tapasztalatok? A Gotthard alagúd elkészült. 21 éve írták alá a szerződést. Németországban 2014 óta elkészültek a részek, Olaszországban semmit sem tesznek. Ez mihez vezet? A Brenneri alapalagút 2027-re kell elkészülnie. 20 év volt a beruházás, két órát lehet megtakarítani, de aztán közben meg nincsenek bevezető utak. Még az útvonalat sem határozták meg. 2043-ra fog elkészülni. Ez mind őrület. Nézzétek meg Németországban. Németországban milyen a hozzávezető út? Semmi sincsen. Semmit sem terveztek, nincsen pénz. Mindegy, az alagutat megépítik, kész, és a többivel meg egyáltalán nem is foglalkoznak. Jó lehetőség lenne ez arra, hogy kombinált közlekedést alakítsunk ki én, hogyha vasúttal használom ezt az útvonalat, és egy kis részt meg hajóval, ez mind kiválóan működik, csak ez éppen az építkezési lobbit nem érdekli. Ez itt a fő ok. Olaszország, a Messinai híd, a Lyon-Turino, ez mind fontos, de a Gotthard alagútról 21 évvel ezelőtt már döntöttek, és januárig semmi sem történt, nincsen erre pénz. Ez így őrület. Ezért kell átgondolni a nagy projekteket. Csak nagy projektek, a megoldások? Több pénzre van szükség? Persze, hogy több pénzre van szükség, de meggyőződésem, hogy ez nem a megoldás. És hogyha talán egy alagutat nem építünk meg, és ahelyett sok minden mást teszünk, akkor lehet, hogy nagyobb lenne az európai hozzáadott érték. De ezt nem tesszük meg. Ezért tenném fel a kérdést a bizottságnak. A tagállamokat kell nyomás alá helyezni. Berlinben szerintem 500 milliót kaptak az EU-tól, de nincsenek meg a bevezető utak. Az európai hozzáadott értéket állandóan blokkolják és bolykottálják a tagállamok, mert a legtöbbek, persze vannak kivételek, csak a saját egoista nemzeti szemüvegen keresztül nézik a dolgokat, és nem foglalkoznak az európai hozzáadott értékkel. Persze az bizottságnak kellene ezt megvédeni. Dominik Riké ismét itt van, ez a pár száz méter Brüsszel és Valencien között, itt egy órát lehetne megtakarítani, és felére csökkenteni az utat, hát 25 éve nem sikerült ezt elérni. A nagy projekteknél pedig, hogyha azt mondják, hogy az alagutat megépítik, de nincsen odavezető út, hát itt ezen változtatni kell, máskülönben a sivatagban építjük majd a katedrálisokat, ahogy korábban mondtuk. Ezt így nem lehet hagyni. Az odavezető utak kell, hogy prioritást kapjanak ez Németország hibája, ez Olaszország hibája, de úgy teszünk, mintha minden jól menne. Ezzel kapcsolatban szerettem volna információkat hallani, hogy a tagállamok erre hogyan reagálnak, hogyan folynak a tárgyalások, hogyha ilyenről beszélnek. A Zemmer és Kameran allagutakról nem is beszéltem, de most egyelőre ennyi lesz. Elnök, köszönöm szépen, Kramer úr. Je vais donner la parole. Most pedig két percen adom meg a szót azon többi tagnak, akik nem koordinátor. Hajrá, Szender asszony, két percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretek mondani a koordinátoroknak ezen új információkért, amelyeket szolgáltak. Mindenek előtt Brian Simpson, de Van der Kamp úrnak is. Ahhoz a kérdéshez nyúlok, hogy milyen eredményekkel szembesülünk. Lehet most már igazándiból beszélni a tengeri autó utakról, autószládákról, igazi kikötőkről, és sikerül majd megerősíteni a forgalmat a kikötőkben és a kikötők közötti forgalmat. Aztán Pocsekoszki úrhoz fordulok. A restedi alagúttal kapcsolatosan milyen tanulságokat lehet levonni? mert úgy gondolom, hogy a következő folyosó tervekkel kapcsolatosan erre nélkülözhetetlenül szükség van. Van der Kamp úr beszélt a karbantartásról. Márpedig amikor ő, projekteket valósítunk meg, alternatívákra van szükség azért, hogy megakadályozunk mindenféle leállást. Szeki úr, van az Atlanti óceáni korridornak a kérdése a francia részen, azaz Franciaország esetében a határon átnyúló interoperabilitás már nem prioritás, a földközi tengerrel kapcsolatosan Balázs Péter úr szintén prioritási gondokról beszélt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a logisztikai keretében ki kell laknázni a rendelkezésre álló szemesztert. Így van, ki kell használni ezt az alkalmat, ha erre van szükség, azért, hogy kialakítsuk a kellő finanszírozásokat, mozgosítsuk a miniszterelnököket. Egyesek semmit nem tesznek, sőt, ott tartunk, hogy vannak olyan európai projektek, amelyek nem működtek. És rá kell kényszeríteni a szereplőket arra, hogy lépjenek. Hagy utaljak itt Macronnak Párizs felépésére. És a franciáknak is, meg a többi európaiaknak is meg kell mondani azt, hogy ha az ember európai elkötelezettségű, akkor be kell, hogy tartsa azon kötelezettségvállalásokat, amelyekről Brüsszelben döntöttek, és nem azért, mert valaki korábban döntött, és akkor elnök volt, azért több prioritást kell megtartanunk ezért a saját magunknak. Ebből elegem van. Itt vannak a kollégák mellettem, és azt mondják, hogy a spanyol kamionvezetők, azok szociális dömpinggel élnek Franciaországban, de ugyanakkor Franciaországban meg nem tartják meg azokat a kötelességvállalásokat, amelyeket korábban írtak alá. Úgyhogy ö, itten ezt meg kell oldani, akkor, amikor a kamionvezetőkről van szó, például az autószládákon vagy másút. Szóval elnök úr, elnök asszony, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon mérges vagyok itten. A düh fog el, és tudom, hogy nagyon elfoglaltak, de ugye itt azt mondták, hogy az egyetlen egy vaskos probléma a földközi tengeri folyosónál 720 méternyit tesz ki. Hát ez nem áll. Ez, ez a dolog így nem áll a lábán. Szó esik a többéves pénzügyi keretről, a következő CEF-ről is. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak komolyabban kellene vennie a feladatait, mert hogy mi így járunk el. Kérem, önök is ezt tegyék meg. Elnök, köszönöm szépen, Ejla Szentőr asszony. Szelini úr, két percben. Grazie. Eh, non ho potuto partecipare alla prima parte. Köszönöm szépen. Nem tudtam jelen lenni a vita első részén, mert hogy a légi közlekedés és szállítás kérdéseivel kellett, hogy foglalkozzam egy másik keretben. Ami a, a rendelkezésre áró forrásokat illeti, szeretném az RMTS és a jelzőrendszer, az interoperabilitás kérdését felvetni. Szeki úr jelen van, egy nagyon hát, brutális kérdést szeretnék intézni felé. Nagyon sok erőfeszítést teszünk a TENTI irányába a CEF keretében. Úgy gondolom, hogy a Juncker tervet, az ESBÁT lehetne felhasználni alternatív finanszírozási eszközként három évvel ezelőtt egy kísérleti projektet terjesztettem be eh, azért, hogy ilyen módon biztosítsunk forrásokat, stratégiai fejlesztésről van szó a vasúti szállítás esetében, úgyhogy a kérdésem a tentére vonatkozik, még akkor is, hogyha a panelnek nem ez a szószoros értelemben vett kérdése. Bilbao asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hogy ennyire bőkezően osztja az időkeretet, és elnézést kérek azért, mert hogy a korábbiakban nem tudtam részt venni a vita előző szakaszán, mert hogy a PES, a Halászati Szakbizottságban jelentéstevő voltam, árnyék jelentéstevő egészen pontosan. Most röviden tennék föl egy kérdést Szekki úrhoz intézném. Ines Ayala már szólt erről, nevezetesen arról, hogy innovatív finanszírozási eszközökre lenne szükség. De hát szerintem a leginnovatív dolog az, hogy a kötelezettségvállalásainkat teljesítjük. 2013-ban, mikor meghatároztuk a prioritásokat, akkor már önmagukban ez fajsúlyos volt. Meghatároztuk, hogy melyek azok a kikötők, légi kikötők, amelyeknek szavatolni kell az interoperabilitás. Már akkor beszéltünk arról, hogy egyfajta eh, térképet, egy eh, gyakorlatilag metró térképet kell Európa léptékben megfogalmaznunk, és az Európai Bizottság maga is utalt eh, ilyen szempontokra. Például a GDP. Az európai GDP-nek az 1 százaléka szenteltetik arra, hogy a határokat kezeljük. Ugye gondolok itt a dugókra, a telítettségre, a hálózat telítettségére, és így tovább. Tehát ezzel szembesülünk nap mint nap. Mi, akik a határok mentén élünk, például a Baszkföldön, ott van a határ, amely Franciaország és minket köt össze, és én félek vezetni ezeken a közutakon, és nem csak a széndiokszid kibotása utalnék, meg az interoperabilitás kérdéseire, hanem a közbiztonságra, az útbiztonságra, közlekedési biztonságra. Aztán 2016-ban a parlament, a tanács is már ezen kérdésekkel foglalkozott, és jelözték azt, hogy melyek a prioritások jelentkezt. Ezek között az voltak azok a prioritások, amelyek hozzáadott értéket képviselnek, és ezt pontosan tudja a TRAN szakbizottságnak az elnök, a korábbi elnök is. És valóban megvannak a prioritások, semmit nem sikerült elérnünk. Kérdezem, nem az a leginnovatívabb megoldás, hogy a korábbi kötelezettségeinket teljesítjük? Ugye vannak régiók, ahol különböző fejlesztések mentek végbe, de mire vezettek ezek? Egyesek az innováció keretében valóban tartották a kötelezettségeiket, mások nem. De veszteségesek lettek ezek a fejlesztések, mert hogy nem lettek kihasználva, kiaknázva. Hogyha a magánszektort pedig arra ösztönözzük, sőt, szinte toljuk, hogy a közszektorban is jelen legyen, akkor a bizalomra is szükség van. Ha ez nem áll meg, ha ez nem áll fenn, akkor nem tudunk majd innovatív egyéb újabb forrásokra szert tenni. Tehát mind addig, ameddig a tagállamok, a minisztereik nem vállalnak kötelezettséget az Atlanti óceáni tenger tekintetében, nem lehet előrelépni. Franciaországnak az álláspontja elviselhetetlen, elfogadhatatlan, elfogadhatatlan volt tegnap, ö, ö, régebb, most is az és a jövőben is az volt. Ö, az lesz. Tehát itt, itt ezzel szembesülünk, és hát a spanyol államnak az álláspontja is megváltozott, úgyhogy gondolom arra van szükség, hogy a tagállamokra nyomást gyakoroljunk, tartsák meg az ígéreteiket. 2014-ben meghatározott voltak különböző fejlesztések, és ezeket nem szabad 2018-ban vagy 2019-ben vizsgálni és átírni. Ugyanolyan, hogy ez egy szembe göpése gyakorlatilag másoknak és az európai projektnek. Ezt meg kell oldani, ezt meg kell oldani. Mindenről beszélhetünk, bármiről, de mindenképpen alá kell húzni ennek a fontosságát. Elnök az, hogy Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem, nagyon rövid kérdés. Az első az, hogy valamennyi koordinátor egybe, egyetért abban, hogy több támogatásra van szükség a cefekre már holnap és ebben egyetértünk a szakbizottságunkban is. Valóban léteznek prioritások Európa szerte, de vigyázat! Én a blendinget, a, az összetett finanszírozást, a vegyes finanszírozást nem szerettem. Persze fontos az, hogy támogatási ötvözés legyen, de először is álljunk ki azon források mellett, amelyek nem igénylik a támogatás ötvözést az egy második fázis legyen, csak hogy a blendinget is biztosítsuk. Aztán van egy másik dolog, és szó esett erről Szalini úrnak a szájából is. A Juncker tervben de a 10%-a a fejlesztéseknek irányul a közlekedés szállítása. Azért ez nem stimmel így. Aztán további dolog, mi is azt hiszem szükség, hogy időnként autó, öt önkörönkritikusak legyünk Ugye a CEF nagyon jól támogatja természetesen a piacoknak a működéseket, de tulajdonképpen kritikákra és önkritikákra is szükség van, mert hogy a fenntarthatóság az infrastruktúráknak nem működik jól, túlzottak a fejlesztések egy része, a környezetvédelmi hatás sem a megfelelő, és az átláthatóság pénzügyi szempontból is azt igényli, hogy elébe menjünk a negatív folyamatoknak ezt, amit most mondottam, ezt így látják-e önök is, és úgy gondolják-e, hogy előre kell lépni ezen területen? Na most, mint tudják, én nem vagyok a Torino-Lioni vonalnak a nagy híve, de mégis van itt egy gond, amelyet most itt felvetnék. Ugye felmerült az, hogy a lakosok egy része a zaj terhelés miatt elkezdett tüntetni. Na most nem itt a helyi lakosoknak a kérdésére van csak önmagában szó. Én azt kérdezném, hogy hogyan, hogyan veszik őket figyelembe ugyanakkor. Tehát egy dolog az, hogy a közlekedés mindez hogy biztosítja, de a helyi lakosokkal is foglalkozni kell. Azzal is egyetértek, hogy vannak túldimenzionált projektek, és az alternatívákkal kell foglalkozni, de Ugyanakkor nem értek egyet Panderkamp úrral, vannak alternatívák, azokat kellene itt megvizsgálni, létezőek, ezeket kellene felfiselni, és aztán 2038 a legújabb közlemények szerint a céldátum. De addig mi történik, hogy 20 éven keresztül hagyjuk azt, hogy a kamionok csak úgy közlekedjenek, mint eddig, és nem veszük igénybe a modern szállítási eszközöket, tehát úgy gondolom, hogy, hogy itten lépni kell. Nem lehet 2038-ig várni, annál is inkább, mert ebben a övezetben, ebben a medencében óriási szennyeződések vannak, szennyezések vannak, erről van ezzel van teli a sajtó. API pedig a tengeri és a folyami közlekedést illeti, Szóval valóban egyetértek, ez egy hatalmas kihívás, és úgy gondolom, hogy az óceán, a tenger a jövőnk és nem hangsúlyozunk kellően, sőt megfelelkezünk arról, hogy mit teszünk azért, hogy a jövőben a tengeri övezetek kellő helyre jussanak. Üdvözlöm Márineszkó úr, kicsit késve És most pedig hagyom, hogy Kiki válaszoljon a kérdésekre, és Szeki úrral kezdjük, mert hamarosan vonatra kell, hogy szálljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány gyors megjegyzésem lenne. Nagy figyelemmel kísérjük azt, ami Franciaországban folyik, tehát az a dönt, azt a döntést, amely szerint a francia kormány legalábbis most arra gondol, hogy kevesebb figyelmet fordítson a határátkelőkhöz, mi nem szólunk bele ebbe, optimisták vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy az európai elkötelezettség annak arra nézve, hogy az egységes piac megfelelőképpen jól működjön, illetve a tenté rendelkezések betartása, ez nem sérül majd akkor én most szeretném inkább ö, ö, visszavonni ezt a deprioritizáció dolgot, és inkább arról beszélnék, hogy ugye ez a, ezt, ezt figyelemmel kísérjük majd. Na most a baszk területen mi úgy gondoljuk, hogy vannak még problémák, de jó az előrehaladás jelenleg. Az új CEF rendelet értelmében, ami arról is szól, hogy a folyosókon hogy lehet kialakítani a projekteket, e, ugye megfelelőképpen megvalósul. Tehát figyeljük a francia helyzetet, figyeljük a határ másik oldalán tapasztalható helyzetet, és visszatérünk rá, ha szükség van rá. Na most, nagyon aktívan támogatjuk az átállásokat, amelyek jobb, jó eredményekkel kecsegtetnek a vasúti vonalakon, és szerintem nagyon érdekes eredményeket láthatunk. A projektkötvényekkel, az innovatív finanszírozással kapcsolatban, hát a projektkötvények a Juncker terv ősei voltak, úgyhogy azokból azért már lett némi eredmény. Meg kell nézni majd, hogy az innovatív finanszírozási módszereket hogy tudjuk fejleszteni, és ha valakinek erre nézve vannak javaslatai, azokat nagyon szívesen fogadjuk. És elnézést kérek mindenkitől, de ö, nekem most e- egy vonatot, vonatot el kell, meg kell próbálnom elérni. Tudjuk, hogy az olasz vonatok el szoktak késni, de én most egy pontos vonatot el, el kell, hogy érjek, úgyhogy elmegyek. Köszönöm szépen, Szeki úr, és megkeressük Önt, hogyha további kérdéseik leszünk, és mindig örömmel látjuk a szakbizottságunkban. Ötvik úr, Öné a szó. Ja. Ähm, also auch, äh, Ismail darf auch sagen, ich bin immer wieder. Ismail, nem csak a parlamentben szoktam mondani, hogy az európai képviselők nagyon jó harcos társak egy jó CEF költségvetés eléréséhez, és ki kell használnunk a támogatásokat, leginkább a tagállamok meggyőzése területén. Tehát az, a következő több éves pénzügyi keret nem csak arról fog majd szólni, hogy Európa hogy fejlődik, hanem arról is, hogy a mi köv, eddig négy, e, négy év alatt megtett munkánk teljesen értelmetlenné válik, vagy tovább folytatható-e. De azt kell megkérdeznünk mindig, hogy van-e európai hozzáadott érték. Hogyha valahol nagy projekteket építenek, de nem sikerül a hálózatra ezeket rácsatlakoztatni, akkor az hiba. Szekki kollégám most el kell, hogy menjen, de az előhaladási, előrehaladási jelentésben is nagyon sok javaslatot tettünk arra nézve, hogy mit tudunk tovább, továbbiakban még mit tudunk tenni az európai hozzáadott érték elérése érdekében, és a koordinátorok közös nyilatkozata is pontosan erről szól. Ez egy olyan sikeres modell, amire szükség van, és nagy örültség lenne ezt kidobni az ablakon mert hát az Európai Unióban a legfontosabb, a feladatok legnagyobb része egyébként pontosan arról szól olyan dolgok, amelyek nem európai hozzáadott értéket képviselő dolgok, és ezért kell nekünk a hozzáadott értéket mindenképpen támogatni. Aztán a harmadik munkatervben a jóváhagyás megváltoztattuk. Ennek e, e, a tagállamokat természetesen nem, tagállamok helyett nem tudunk semmit tenni, de meg tudjuk könnyíteni a munkájukat. Például a, hozzá az különböző hálózati pontokhoz vezető utatok, utak kapcsán Bratislava, Neustadt, Zemering is akkor lesz majd sikeres, hogyha az ezekhez a vonalakhoz vezető utak is megvalósulnak, és ezért is jók Kárl javaslatai, tehát hogy az engedélyezési eljárásokat hogy tudjuk nem minőség szempontjából javítani, hanem eljárás szempontjából leegyszerűsíteni. Aztán én, mi, mi nem akarunk a regionális támogatásba beleszólni, de ö, meg kell győzni a régiókat arról, hogy érdemes célhoz kötött pénzekkel operálni, hiszen a gazdasági fejlődés, meg a munkahelyteremtés, meg a növekedés az így működik, hát ö, miért nem lehetne ezeket különböző ö, szintekhez kötni? ugye mert, mert ezeket, hogyha nem lehet elijeszteni a tagállamokat a támogatástól, hanem buzdítani kell őket az együttműködésre. A blending, a vegyes finanszírozás szerintem jól sikerült, jól megy, lehet még kiigazításokat tenni, hogy még jobb legyen, és egyszerűen az a feladat, hogy mindenki egy minél nagyobb költségvetésért harcoljon a CEF-nek, anélkül, hogy túlságosan, hogy, hogy, hogy új eszközöket akarnánk teremteni, hanem a jelenlegi eszközöket kell jobban kihasználni. És természetesen mindenkinek be kell tartani a kötelezettségeit. Ez az utolsó megjegyzésem. Intervenció. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Simpson úr, öné a szó. Well, I'd like to thank... Először is Vimnek szeretnék köszönetet mondani, hogy a digitális kérdéssel kapcsolatban ezt az én címemhez hozzátettem, majd kiírom az ajtómra. De az a tény, hogy a tengeri kérdés és a logisztika ide tartozik, az biztos, hogy ezáltal a digitális korhoz is átvezetésre kerülünk. Én nem vagyok nagy digitális szakértő, de tudom, hogy mennyire fontos ez a tengeri hajózás és a logisztikai lánc tekintetéből. Még emlékezhetünk arra, hogy a három prioritásom ide tartozik. Ami az egységes ablakot illeti, Gezina is beszélt erről, hogy ez hátrány lehetne esetleg. Én azt gondolom, hogy a tengerészeti egységes ablaknak van értelme, nekem ez tetszik, és ezt egy nagy ilyen egységes ablakká kellene kifejleszteni. De hát az, hogy én mit mondok, annak nem sok értelme van. Nézzük meg a tagállamokat. A tagállamok nem támogatják megfelelően ezt az egységes ablakot. A tagállamok örülnek annak, hogyha egy portugál kamion Dániába egy dokumentummal megy, miközben a hajónak 7-8 ilyen dokumentumot kell kitöltenie. Úgyhogy én nagyon is támogatom az egységes ablakot. Spanyolország és Olaszország próbálnak együttműködni, hogy megoldják ezt a problémát, és ebben mi aktív szerepet játszunk. Izmael, Szicília. A tengeri autópályákkal az a gond, hogy nem adhatunk pénzt egy olyan kikötőnek, amely nem törzs vagy átfogó kikötő. Lehet, hogy ez egy átfogó kikötő, de fontos, hogy egy másik tagállamhoz legyenek útjaik. Ezek a szabályok a tengeri autópályákkal kapcsolatban. Tehát két tagállam kell, hogy ebben részt vegyen. Persze erre mondhatjuk azt, hogy ez így botorság. Most, hogy ez nekem nem tetszik, de hát attól még ez a szabály. Amikor a munkánkat kiterjesztjük, megpróbálunk ezen változtatni, megpróbáljuk elérni azt, hogy ezen kikötőkkel valóban mi is tudjunk együttműködni. Finnországban, Svédországban, még Spanyolországban is vannak olyan kikötők, ahol jó lenne ezzel foglalkozni, segíteni nekik abban, hogy a kapcsolatokat, az összeköttetéseket továbbfejleszék. A kikötőkkel való kapcsolódás természetesen nagyon fontos. Négy évbe telt ez, de mostanra felkeltettük az érdeklődésüket, és az, hogy a kikötők egymással összekötetésben legyenek. Persze mindenki a saját kikötőit szeretné először fejleszteni, ez a kikötői ágazatból adódik. Az egyik nagy probléma számunkra, ezt sokszor elmondtam, hogy a kikötők magánszereplők, és nagy a bizalmatlanság közöttük de most már van ilyen érdeklődés. Michael, Bunkerfield, hát ez, ez egy szörnyűség. Szeretnék látni alternatívát erre, a nehéz olajra, és a cseppfolyósított kőolaj, ez foszilis üzemanyag, de átmeneti megoldásként mégiscsak jobb opció, mint a nehézolaj. A nehézolaj az valami szörnyűség. Én ennyit tudok erre mondani. Gezine kérdezte, hogy foglalkozunk-e a kikötői kapacitással. Igen, de itt megint itt van ez a két tagállamos szabály, hogy két tagállam kell, hogy részt vegyen az ilyen kikötő recepciós vagy befogadási kapacitások kiépítésében. Még két dolog. Bilbao asszony, amit ön elmondott, azzal én minden egyetérthetnék, csak nem a jó személyeknek mondta ezt el. Ezt a tagállamoknak kell elmondani. A tagállamok azok, akik négy évente megváltoztatják a véleményüket, és éppen mást akarnak elérni. És nagyon nehéz, rendkívül frusztráló koordinátorként megélni azt, hogy mi hosszú távú politikát akarunk kialakítani a tagállamokkal, akik meg négy évente vagy x évente kormányt váltanak. Elnök asszony, ön az én hősöm, nem az, nem, az év hőse amikor azt mondta, hogy az igazi kihívás az, hogy a tenger, a tengerészeti közlekedés, ami jövünk. Halleluja! Milyen kevés elégséges ahhoz, hogy boldogát tegyük a többieket. Folytassuk, folytassuk. Perzsasszony, önni a szó. Mikrofont kérnénk. Ik begin, ik begin uh, I start with, uh, with Wim van de Kamp. Wim van de Kampnak válaszolnék először. Ami a közlekedés mint szolgáltatás kérdését illeti, Március 6-án szervezünk Rotterdamban egy nagy konferenciát erről a témáról. És egyértelműen kiderül számunkra, hogy elképzelhető az, hogy egy minisztériumban hozzunk létre egy alkalmazást, és utána az összes közlekedési vállalat ugyanezt használhatja. Tehát össze lehet itt hangolni a dolgokat. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, de ha van időm, akkor elmegyek erre a konferenciára, és tájékoztatlak az eredményekről. A karbantartás nem tartozik a tentéhez, és nem is kell, hogy oda tartozzon. De hogyha kialakítjuk az infrastruktúrákat a tagállamokkal, különösen, hogyha a tagállamok nem rendelkeznek megfelelő finanszírozási kapacitással, akkor a mi felelősségünk, hogy ezen kérdéseket végig gondoljuk, és megfelelő finanszírozást tudjunk nyújtani a szükséges karbantartáshoz. Máskülönben veszélyes helyzet alakul ki. Kiépítünk egy utat vagy egy vasutat, akkor kell, hogy egy öt éves, mondjuk hosszú távú költségvetési keret rendelkezésre álljon ezen útszakasz karbantartására, vagy a vasút karbantartására. A vasutaknál ez még fontosabb. Érdekes persze, érdemes egy új vasútszakaszt kialakítani, megépíteni, de fontos, hogy azt karban is tartsák. Ami a Duna kérdését illeti, ez nem beruházás, hanem karbantartás. A Duna tisztítása, meder tisztítása az egy meder tisztító hajóval elvégezhető. Ezt a hajót meg lehet vásárolni. A Duna kotrásáról van itt szó, és most azt hallottam, hogy a pályázatot lezárták, a hajót megvették, és kezdhetik a Duna medrének a kotrását. Bulgária és Románia közötti szakaszról van itt szó, egy közös szakasz, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült ezt elérni, és hogy elkezdődhetnek a munkálatok. Nem maga a kotrás az, ami problémás volt, hanem nem volt megfelelő eszköz arra, hogy a víz mélységét fel tudják mérni, és egyéb ilyen technikai eszközökre van szükség, úgyhogy szükség volt pénzekre ami a szomszéd országokat illeti. Nagyon fontos az ő szerepük. Vegyük az egyik folyosó példáját. Szerbia például az egyik folyosó közepén található. Nagyon komoly zsilipek találhatók a Dunán, Szerbiában, és az elmúlt évek során karban tartották, de most fontos felújítani ezen zsilipeket. És hogyha van erre finanszírozás, minden szép és jó, de hogyha nincsen megfelelő karbantartás, akkor ez az egész folyosó nem működik. Ezért nagyon fontos mindig karbantartani és modernizálni az, a zsilipeket. Fontos ezt a következő határon átnyúló projektek finanszírozásában előre tervezni. Meissner asszonynak nem tudok válaszolni? Rendben. Van-e intermodalitás? Igen. Igen. Próbáljuk azt elérni, hogy a kikötő vasúttal, vagy mindenképpen közúttal legyen kapcsolatban, de hogyha lehetséges, akkor a vasúthoz is kapcsolódjon. Mégpedig ö, több kikötővel is ezen vagyunk. A nehéz olajra majd később fogok rátérni. Nagyon szépen köszönöm, Pezs, hogy Balázs úr nincs itt, úgyhogy Pávelnak adom a szót, megengedi, akkor a keresztlevén szólítom. Köszönöm a szót. Néhány blokknyi kérdést lehet összeállítani abból például, hogy ki mit, ki, kit miben akadályoz meg. Hát általában infrastruktúrális szinten a helyi, helyiek blokkolják a terveket, és igen, Van den Kampur, a zöldek blokkolják a fémen összeköttetést, hát ezek jogi kérdések persze az Amerik Oberhausi helyzetben is volt ilyen kérdés, ez mindig előfordul, és ahogy elnök asszony mondta, negatív szenáriók fölmerülnek minden projektnél. Ezeket jogilag meg kell tudni tanulni, kezelni. A megoldások mindig fölülről lefelé kell, hogy működjenek. A különböző például a, a, a vasútvonalak zajával kapcsolatos problémákról szóló békítő tárgyalások, vagy a zaj csökkentés kérdése, hát fontos kérdés például, hogy kinek kell finanszírozni. Németországban csak a németeknek? Nem. Én úgy gondolom, hogy a CEF-nek hozzá kell ez, ehhez járulni a finanszírozással, hiszen nem csak a német vasútvonalnak kell lehetővé tenni azt, hogy a vasútvonalak melletti élő emberek emberek jóléte ne sérüljön, és hogyha esetleg nagy a tiltakozás, akkor nem valósulnak meg a projektek. És ezért nagyon fontos, hogy az együttműködés erre is kiterjedjen. Tehát igen, akkor a zajosan működő fékeket ki kell cserélni, és egy sor más olyan intézkedést is kell tenni, amely ezt a zajszennyezést valamiféleképpen csökkenteni fogja. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekre CEF finanszírozást kell majd alkalmazni. Van de Kampurré talán a következő kérdés is, az, hogy hogy lehet előrejelezni illetve hogy lehet a különböző hozzávezető utakat megteremteni, például a Gotthard alagúthoz. Hát a svájciak 2020-ra fogják bevezetni ezeket, a múlt héten pont erről beszéltünk. Lehet, hogy a többi fél meg majd 20 év múlva fogja befejezni ezeket az útépítéseket. De az a, az Alpokon keresztül folyó közlekedés, ugye annak kb. 80%-a német-olasz határ, határokon átnyúló közlekedés. Ugye akkor most tegyük fel a kérdést, hogy ki, fog -e, ki, ki szeretnék -e továbbra is folytatni a, az Alpokon keresztül folytatott fuvarozást. Hát ez ne az ő érdekük is, és a Gotthard alagút sokat, sokat spórol nekik. Gezine Meissner asszony, az intermodális közlekedés sokszor, sokszor a belvízi utakhoz is kapcsolódik. A Rajnán há, nagyon sok három modalitásos platform van, és még mindig csak a 20%-át használjuk ki a kapacitásának. És ugye a, a, a Bázel környéki közlekedés, illetve forgalom egy része az ráterelődött a belvízi utakra, de ez csak olyan 20% volt meg megépítették az oda vezető utakat. És Kramer úr a karbantartásra is kitért. Már mások is mondták, hogy ez nem a szelf feladata, ennek a finanszírozása, de a tagállamoknak tanácsokat kell adnunk, és a projektek vezetőinek meg kell, hogy mondjuk, hogy ezt is be kell számítaniuk az összköltségbe. Az egész projekt teljes életciklusa alatt számolt költségbe a, a karbantartásnak is bele kell számítania. Aztán a messzinai kérdés és, az össz, és a többi kérdés, én magam ezeket nem tudom megválaszolni, úgyhogy Pat Coxhoz továbbítani fogom, és majd írásbeli választ küldönöknek. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces... Nagyon szépen köszönöm valamennyi választ, illetve válaszadót. Valóban tapsal köszönhetjük meg a koordinátorok tevékenységét, illetve a mai beszámolókat. Hatalmas mennyiségű időt töltöttek velünk ma is, és valahányszor felkérjük őket, nagy örömmel jönnek el a körünkbe, a szakbizottságunkban, úgyhogy egy igazi együttműködésről van szó, nagyon tartalmas volt, tapsal illessük meg őket. É, euh... A következő programozás esetében pedig mindent megteszünk azért, hogy a CEF a kellő finanszírozásban részesüljön. Kérem még egy kis figyelmüket. Valamennyien kiemelték azt, hogy mennyi gátló esemény következik be a tagállamok hibájából, és ez magyarázza azt, hogy egyes projektek nem lépnek előre, nem haladnak, mert hogy a tagállamokban politikai problémák vannak, kormányváltások vannak, és így tovább, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy az a hozzáadott érték, amelyet az Európai Unió képvisel, az teheti lehetővé, hogy összekapcsoltak legyünk, az interkonnektivitás érvényesüljön, ez mindenkit érint, mindannyiunkat, és úgy gondolom, hogy az európai nagy tervet csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha valóban összekapcsoltak vagyunk, ez vonatkozzék az emberekre, vagy az árukra, és hozzáférhetőek vagyunk. Köszönöm szépen végtelenül a türelmüket, az idejüket, a kollégáknak a kérdéseiket, további kérdések, hogyha felmerülnének, azokat elküldjük önöket részletkérdésekkel kapcsolatosan, és remélem, hogy nagyon hamarosan ismételten találkozhatunk áprilisban, Ljubljanában, ott leszünk, ugye? Ott lesznek önök is. Köszönöm szépen, és akkor hamarosan találkozunk. Kérdése van, tisztelt képviselő úr, nem? Akkor találkozunk holnap. Köszönetet mondanék a tolmácsoknak is, köszönjük elnök asszony, és